Good morning. Jó reggelt! Kedves kollégák, szeretettel üdvözlök mindenkit. Azt hiszem, kezdhetjük, és ma délelőtt az meghallgatás első részében kiváló előadóink vannak. Egyrészt Eckhard Cinke, a Kraftfahrt Bundesamtnak, a KBA-nak az elnöke. Tegnap tőlük volt valaki. Nagyon sok kérdést kaptott az előadó. Aztán Leif Erik Schulte, aki a TÜV Nord Mobilität cégnek a műszaki szolgálat vezetője és ők együtt fognak beszélni. Először egy rövid bevezetőt kérünk tőlük. Szeretném megkérdezni, megkérni a kollégákat, hogy mondják meg, hogy kihez címzik a kérdésüket, mert ez egy párbeszéd, de jobb, hogyha valakinek címzik a kérdéseket. Tehát először is Cinke úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm önöket. Örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy magamat, illetve hivatalomban bemutassam. Magamat röviden, Eckhard Szinke vagyok, Hamburgban dolgozom évtizedek óta, és a KBA hivatal vezetője 2004 közepe óta vagyok. A Gépkocsi Szövetség Hivatal, a KBA, állami hivatal, a Szövetségi Közlekedés és Digitális Infrastruktúrás Minisztérium szervezetében működik, 950 munkatársal. Lényegileg Németországban arról ismernek bennünket, hogy egy nagy regisztert vezettünk, egy nyilvántartást, amelyben az összes közlekedési szabálysértést számon tartjuk, és van egy központi gépjármű nyilvántartásunk is, amelyben minden ö, típusú vágyásos, illetve rendszámmal rendelkező szövetségi köztársaságban működő gépjárművet regisztrálunk. Aztán van egy ugye több mint 60 millió gépemről beszélünk, hatalmas számról van szó tehát. Tehát köz, mi központi információs szolgáltató vagyunk az összes gépjármű és gépjármű karbantartó tekintetében, és van egy statisztikai részlegünk is, amely nagy, nagy nyilvántartást értékeli, és az ebből készített statisztikákat publikálja is. Ma a mai témánk, amely összehozott bennünket, főleg a gépjármű technológiai, illetve típusjóváhagyási részlegünket illeti, amely egyrészt típus jóváhagyásokat ad ki, és egyes műszaki elemekre vonatkozóan is működik. Tavaly 20 ezer típus jóváhagyást adtunk ki. Emellett a gépjármű technológiák körében a visszahívásokkal is foglalkozunk, a termékbiztonság fenntartásában vett feladataink körében. Ennyi volna rövid bevezető, és a hivatal, mint, mint hatóság bemutatása. Köszönöm szépen! Most Sulce úr kapja meg a szót, akkor elsőként. Köszönöm szépen, elnök asszony, szakbizottsági tagok, igazgató úr, a Szeretném bemutatni a mi tevékenységünket, és bár a, a TÜV szabályhivatalt nagyjából ismeri mindenki. Ludwig Schult vagyok, a TÜV Nord mobilitás részleg, északi szabályhivatal. 20 ezer munkatársa dolgozik, ez egy legnagyobb műszaki felügyeleti hivatal. Itt elemzünk és tanúsítunk független módon engedélyeket. Hanoverben működünk, de 70 országban vagyunk aktívak. Ipari szolgáltatásokat, a mobilitás, oktatás, nyersanyagok, aerotechnológia tekintetében adunk ki tanácsokat. 120 éve működik a hivatal, semleges módon a biztonság érdekében. A mobilitási üzletág, amelyet én irányítok, 250 munkatársal dolgozzik. 2015-ben 350 millió eurós forgalommal dolgoztunk. Fő tevékenységünk a gépjárművek bevizsgálása, az időszakos felülvizsgálat, gépjármű értékelés és a jogosítványok emelése. 2,9 millió fő vizsgálatot végeztünk el, rendszeres vizsgálatokat is beleértve a közlekedés biztonsági feladataink ellátása körében. Ezen túl a TÜV mobilitáshoz tartozik Európa szerte az új technológiai bevezetésére vonatkozó vizsgálat és a szakmai, illetve műszaki fejlődése vonatkozó értékelés, valamint a különféle kibocsátások, funkcionális biztonság, energiahatékonyság beli, beli tesztelése. A típus jóváhagyás homologáció tekintetében a TÜV mobilit, normobilitás szakmai szolgálatként a az, az engedélyesi eljárásokban való mérések tekintetében aktív, itt is végzünk, az engedélyezési folyamatban emissziós méréseket, teszteket. A műszaki szolgálatunk a KBA-val és a holland hatósággal, az RDV-vel együttműködik. Ebben a tekintetben pedig az EU bizottsággal és a Genfi titkársággal is kapcsolatot tart szakmai szinten. Ennyi mondom, röviden bemutatása a szakmai tevékenységnek. Köszönöm szépen. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Rövid eh, bevezetőket hallgattunk. Most akkor nézzük a jelentéstevőket. Nagyon szépen köszönöm. Megpróbálunk eh, rövid kérdéseket feltenni. Van egy lényeges kérdés, amely azzal kapcsolatos, hogy bizonyos gyártók miért olyan szűrőket alkalmaznak, amelyek bizonyos hőmérsékleten szükségetek. Azt mondta, hogy ezek ipari titkok, ezért nem lehet nyilvánosságra hozni. Ez itt egy vizsgálóbizottság, ezért szeretném megtudni, amikor ezeknek a beszereléséről van szó, akkor mi a helyzet? Akkor kérem szépen mondja meg, hogy kinek célozza a kérdés mindkettőjüknek? Igen, mindkettőjüknek. Ugyanis nagyon fontos, hogy tudják, hogy kiválaszoljon. Tehát akkor mindkettőjük. Köszönöm szépen. Az egyes komponensek a motoron belül és a motoron kívül a kipufogógáz folyásának útjában különféle módon kerültek kialakításra az egyes műszaki fejlettségi fokokon. Ezek jól ismert technológiák, és ennek kihatásai is. Ami azonban nem általános ismeretes, és ami voltak éppen üzleti és műszaki titok a, a gyártó tulajdonában, az az, hogy az egyes alkalmazásai ezeknek az egyedi rendszereknek ö, kapcs, hogyan kapcsolódik össze itt a kipufogó kiáramlási rendszerek a motor utáni szakaszban, vagy a motor távol akár, vagy a dízel részeske szűrők és az NOx szűrők működtetése, illetve a, a tároló katalizátor, az SCR rendszerek legfrissebb fejlesztései tekintetében tartoznak ide. Ám hogy pontosan az egyes gépkocsiban, az egyes modelltípusokban ezeknek az adatolása, illetve a szoftverezése hogyan történik, az ahhoz a know-howhoz tartozik, amely a gyártó tulajdona és üzleti vagy üzemi titokként kezelhető. Igen, csatlakozom voltak éppen az előttem szóló magyarázathoz. A részletes betekintés az alkalmazási stratégiába és annak az adatolásába, a szoftver adataiba nem ismeretes, ez nem egy hozzáférhető információ. Nagyon szépen köszönöm. Megint mindkettőjüknek címzem a kérdést. Tegnap azt hallottunk az olasz minisztérium képviselőjétől, hogy a meglévő hiányosságokat próbálják kiküszöbölni a kibocsátásokkal kapcsolatban. Lehet azt mondani, hogy ezek a, a motort védik, ezek a megoldások? Nek, én nem tudok magyarázatokat adni mások értékelését alátámasztandó. Általánosságban annyit mondhatok, hogy az egész a lekapcsolási berendezések teljes körében, hogy, illetve egy kapcsolási mechanizmusok működését illetőben azt, hogy ezek legálisak vagy megengedhetőek-e vagy sem, itt nem, a nem mindig kielégítő biztonságára kell támaszkodnunk a különféle értelmezéseknek, csak ezt tehetjük. Die Antwort... A válasz az ön kérdésére számomra nehezen megfogalmazható, mivel nem ismerem jól a hátterét. Így nehéz értékelni, de tény az, hogy a motoron belüli, tehát a, a az közeli kezelése a kipafogógáznak, bizonyos célkonfliktusok vannak, és interakciók léphetnek fel az egyes kipufogógáz komponensek között. Én így érlátom az ön kérdésének hátterét. Az, hogy egyes esetekben megvizsgálhassuk, milyen antirakciók lépnek fel az egyes kezelési komponensek között, és hogy ezekben hogyan határozta meg a középút és az optimum, ezt minden esetben külön kéne megvizsgálni, nem lehet adhok választ adni. Részesen meg kell vizsgálni minden egyes rendszert, hogy milyen összefüggések adódnak a komponensek között, és így lehetne értékelni azokat. Meneer Gerbrandi. Gerbrandi úr. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Előszörban arra a tanulmányra szeretnék koncentrálni, amelyeket idén korábban adtak ki, elsősorban Cinke úrnak címzem. Az eredmények katasztrofálisak voltak, ugyanis a kibocsátások sokkal többször nagyobbak voltak, mint az eredeti NIVC tesznek megfelelően. 491 mg per kilométer, amely háromszor több, mint egy Euró 6-os nehéz gépjármű esetében. A kérdésem az, ez nem lehetett új Nyilvánvalóan lehettek már gyanúik azt illetően, hogy a vizsgálatokkal ellentétben az út közbeni méréskor sokkal többet bocsátottak ki. Amit áprilisban adtak ki a vizsgálatok eredményéről, tehát 2015. szeptembere előtt, azokban mik szerepeltek? Köszönöm a kérdést. Korábban arra korlátozottunk, és ez is kellett tegyük, arra korlátoztuk a vizsgálatóinkat, amit az európai harmonizált előírások a típusjóváhagyásban ránk és más hatóságokra vonatkozóan, rész beleértve a, a, a szabványhivatalt is, előírtak. Ehhez kapcsolódik az is, és ez általában egy ideje már ismeretes a szakemberek körében, hogy azok az értékek, amelyek az NEDC körében mérhetőek, azon értékeken kívül állnak, amelyek, amelyek a, a rendes üremi, üzemi körülmények között adódnak, és hát különbség van a két kör között. E különbség miatt, hogy ezt a, ezt a elég jelentős hézagot a két mérésérték között csökkentsük, és a, a valósághoz közelebb álló átláthatóságot teremtsünk, nos ezért a több éves fejlemények során létrejött az RDI ciklus. Elnézést kérek, hogy közbeszólok, de az áprilési vizsgálat során tulajdonképpen az, az út, úton történt NEDC vizsgálatokat megismételték. Tehát ekkor értékel ezeket az erédményeket. A típus jóváhasan kívül az önök kötelezettsége az is, hogy megvizsgálják, hogy a gyártók azok becsapják-e a vizsgálatokat, tehát csalnak-e. Ez a 2007-es szabályzatban benne van tulajdonképpen ez a, pör, a tökéletes módja annak, hogy megtalálják ezeket a csaló berendezéseket. Tehát ezeknek a vizsgálatoknak semmi köze az Erdélyhez, tulajdonképpen ezeket csak megismétlik az autópályákon. 2015 előtt folytattak el ilyen vizsgálatot. Abba, ha egyáltalán ahhoz, akkor jöttünk, jutottunk helyzetbe, hogy ezeket a pótlagos teszteket elvégezzük, azon egyszerű fognál fogva, hogy tudtuk, hogy bizonyos alkalmazásai egyes gyártóknak nem megbízhatóak voltak. Ezt követően, mikor ez kiderült, mivel tudtuk, melyik műszaki spektrumban az idő és sebesség tekintetében az alkalmazás hibás volt. Ekkor tudtunk olyan teszt körülményeket kidolgozni, amelyek azt célozták, hogy azt vizsgálják, hogy az NEDC-ben való applikációkra kifejlesztett applikációk jól működnek-e? Elnézést kérek, hogy megint közben szólok. Ez 2015 után, szeptemberre ön volt, de már évek óta tudatában lehettek annak, hogy egyre nagyobb hiányosságokat látnak. Tehát ezeket a vizsgálatokat még előtte elvégezték-e azért, hogy megtalálják ezeket a csalóberendezéseket, vagy más trükköket, amelyeket a gépjárműgyártók használnak azért, hogy becsapják ezeket a vizsgálatokat. Hogyha ezt nem tették meg 2015 előtt, akkor miért nem? 2015. szeptember végéig pontosabban a szeptember 18-i hétvégéig semmiféle ismeretem nem volt arról, sőt jelzéseim sem, hogy az autóiparban tényszerűen nem megbízható vagy nem megengedhető lekapcsolási mechanizmusok működnek, mint ahogy a Volkswagennél megtalálták. Ezzel válaszolok a kérdésére. Nem volt erre alkalmunk, nem volt megbízásunk. De még akkor sem tudták, mint típus a hatóságnak nem az volt a feladatuk, hogy ezt megvizsgálják, hiszen tudták, hogy ezek a hibák egyre inkább növekednek. Nem az egyik jogi kötelezettségük volt az, hogy ezt 2015. szeptember után is megvizsgálják? A feladata a hivatalomnak a típus vizsgálatokkal kapcsolatban és azok utánkövetésével kapcsolatban az, hogy a harmonizált jogszabályokat, európai jogszabályokat pontosan definiáljuk. Erre tehát korlátozódik is feladatunk, ez esetben az NEDC vizsgálatra korlátozott. Ha jelzések vannak arra, de ilyenek nem voltak, mint mondtam, hogy egy csalás jellegű vagy, vagy egyéb negatív szándékkal alkalmazott motorirányítási rendszer működne, akkor lehetne további erőfeszítéseket tennünk ennek kivizsgálására. Továbbá arra is utalnék, és utaltam erre korábban is konkrétan, hogy teszteket, méghozzá nem is kevés tesztet, öt teszt például kibocsát, kipufakásít ezt a közutakon mértük, tehát KEMPS rendszerekben. Ezek a rendszerek az M1-es területen, tehát a gépjármű, a személygépjármű területen két-három évet vesznek igénybe, hogy aztán publikálhatók legyenek. Korábban ilyenek nem voltak, nem is vizsgálódtunk e területen, tehát a, a valóságra adatokat nem is lehetett beszerezni e területen korábban. Ismereteim szerint az EPA esetében is maga a gyártó végső soron az, aki tájékoztatást kell adjon. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Én hasonló kérdéseket szeretnék feltenni, mint a kollégám. Tehát 2015. szeptember előtt azt mondja, hogy nem voltak tudatában az ilyen csaló eszközöknek, vagy törvényellenes eszközöknek. Ugyanakkor tudatában voltak-e a kibocsátások közötti eredmények közti különbségeknek? Nem akarom most azt mondani, hogy törvényellenes tevékenységek fogol jelentettek ezek, hanem hogy tudták-e, hogy ilyen nagy különbségek vannak az eredmények között 2015. szeptember előtt. az eddigi nem, nem, a, nem a szakmai területem, hanem egy egyszerűen autóvezetőként, személygépjárművezetőként világos volt számomra az, attól függően, hogyan vezetem az autómat, nagyon különböző emissziós eredmények születhetnek. Közbeszólhatok? Hogyha ezt tudták, akár mint autóvezető, akkor tett valamit, valakinek felhívta a figyelmát arra, hogy valamit meg kellene változtatni? vagy csak megnézte a szabályokat, ezeket követték, tudták, hogy némelyiknek nincs különösebb jelentősége, de nem próbált semmit se tenni. Írt a bizottságnak, vagy a kormánynak, vagy a parlamentnek. Tehát mit tett ezzel az ismerettel? Nos. Tehát, ahogy elmondtam eddig, közlekedési és infrastruktúrai minisztérium megbízásából az elsődleges feladatunk az, hogy azokat a jogszabályokat úgy ahozok ma hivatalban érvényben vannak, ezeket betartassuk. Köszönöm szépen. Jó, értem, hogy önnek megvan a feladata, ezt elvégezte, nem próbált megváltoztatni semmit. Jó, rendben van. De hát tulajdonképpen nem, nincs rendben, de azért értem. A következő kérdésem. Meg tudná magyarázni, hogy milyen kapcsolat van az önök által végzett típus jóvágyás között és a kollégáják cégének, tehát a KBE-nek, csak olyan emberei vannak, akik pecsételnek, meg aláírnak, és valaki más végzi el a munkát. Tehát ki a felelősség, és ki végzi el a munkát? A típus jóváhagyási eljárást úgy alakították ki, hogy a gyártó, aki egy rendszert, vagy egy egész autót piacra akar bocsájtani, illetve egy, ennek ezt kifejlesztett egy ilyet, ezt le kell írja, és a specifikus műszaki teljesítéseit az érvényben levő európai vagy nemzetközi szabványoknak és normáknak ezt tesztelik, hogy, betar- hogy ez, ez alkalmazkodik-e az új fejlesztés, és felkéri a hivatalomat, beadja a műszaki, teljes műszaki specifikációt, és ezzel a kérelemmel fordul a műszaki szolgálathoz. Schulte úr is utalt már erre, az ő esetében a műszaki szolgálatok a, az én hivatalom nevezik meg, vagy nevezik ki egyfajta akkreditációs vizsgálat végrehajtására, amelyben a szakmai know-how-t, a minőséget, auditálják rendszeresen. Ha egy gyártó a, a műszaki leírással és az által megnevezett műszaki szolgálat engedélyével bebocsájt egy dossziét hozzánk, akkor ezt megvizsgáljuk ezt a, a teljes dossziét, a tartalmát illetően is, megnézzük a, a szakvéleményt is, és ha az a véleményünk, hogy a műszaki előírások e gépjármű részéről e, kielégítettek, akkor adunk ki egy engedélyt, amely az Európai, egész Európai Unióra e, vagy területre érvényes. Mein Kopf oder mein Verständnis von der vagy a német e, nyelvtudása nem elég, vagy a fejem nem működik. Ki, ki a felelősség? A KBA vagy a TÜV Nord a végső felelősség viselője, amikor egy autó megkapta a típusjobbahagyást. A felelősség a típusú vallásért a szövetségi hivatalé. Ön, mint ez a e hivatal egyik vezetője, amelynek megvan a felelőssége és a hatalma, saját laboratóriummal is rendelkezik, nem? Vagy mindent... Tehát a szövetségi hivatalnak nincsenek saját vizsgálati létesítményei, tehát a vizsgálatokat, a teszteket magukat külső műszaki szolgálatok végzik el, vagy a típus jóhagyási eljárásban a gyártó kérésére, vagy az általunk meghatározott kérésre. Például a, az előbb említett témában, az vizsgálati munkában az műszaki szolgálatokat mi kértük ki a saját kiválasztásunk alapján. Short, if it can be, if it can be brief gerne kurz ähm, vielleicht nochmal, um äh, da Ihre Frage auch... Äh Röviden csak. Nincsenek äh, szervezeti vagy vállalati kapcsolatok a szövetségi hivatal és a, a műszaki szolgálatok között. Nincs átfedés. Tehát ez lehet, hogy egy sajátságos megoldás az a német szövetségi államban, összevetve más tagállamokban, hogy a típus jóváhagyási eljárásban a szövetségi hivatal más intézetekkel működik együtt. Németországban tehát a harmadik fél elve működik, tehát a műszaki szolgálat felelősségi keret abszolút előre meghatározott, hogy mit kell szolgáltasson és mit nem a műszaki szolgálat, és végső soron a engedélyt kiadó hivatalé a teljes felelősség. Estik úr. Ja, herzlichen Dank, sehr Köszönöm szépen. Szénke úr, Schulte úr. Van néhány kérdésem. Azzal kezdeném, azzal a kérdése, hogy vajon a Kréfeldi ö, helyi bíróság 2016-os ítéletét ismerik-e? Így nem. Akkor elmondom. Itt egy, egy Audi vásárló a, vissza akart adni az Audiát a botrány után, és igazat adtak neki a bíróságon. A KBA elég rosszul fest ebben a ítéletmagyarázatban, miszerint a KBA engedélyezése nem volt megbízható, mert a KBA az eredeti típus jóváhagyás eljárásban kudarcot vallott, nem vette észre a manipulált szoftvert. Később a KBA továbbra is tétlen maradt, amikor korábbi, korábbi intézkedek, ut utó mert tegyen, mondta a bírósági ítélet. Mit mond erre ön? Nem az én feladatom, hogy bírósági ítéleteket értékeljek, vagy értelmezek bármilyen formában is e helyt. Én ismerek azon másik németországi bírósági ítéleteket, amely nem feltétlenül ezt erősíti meg, ezt a véleményt. Egyébként pedig a helyzet úgy fest, hogy a jogilag rendelkezésre álló teszt eljárások révén nem volt lehetősége. Bocsánat, hogy felbeszélgetem, ezt mind tudjuk. Ám ha visszamegyünk arra, mi történt a múltban például, Tajani akkor ipari biztos eh, itt járt körünkben, és azt mondta, 2012. júliusában egy levelet írt az összes miniszternek, az összes tagállamnak, akik felelősek a piacfelügyeletért, hogy erősítsék meg a, a gépkocsi piacfelügyeletet. Németországban is megkapta Rőszle szövetségi miniszter akkor. Ezt továbbadták, ezt a felhívást a önhivatalának? Nem tudok erről. Nem. Tehát a piacfelügyeletben ön a felelős hivatal, és nem is tudta, hogy az ipari biztos ezügyben nevelet, hivatalos nevelet írt. Nem emlékszem mi erre. Tragikus az, jövő héten Dobintot meg kell kérdezni, hogy a, a minisztériuma miért nem szólt önnek. Még egy kérdés. 2008-ban a szövetségi hivatal egy gépjármű vizsgálati programot indított, aztán a környezetminisztérium továbbvitte a közlekedési minisztérium megkérését azzal a kéréssel, hogy ezen dokumentum alapján a KBA-ban szervezzék meg ezt a vizsgálatot. Volt ilyen tárgyalás és forduló? Nem tudok róla. Jó. Akkor mit lehet még kérdezni? Ön, mint felelős hivatal, éveken át nem volt bevonva ebbe a munkába. Így van? Nem tudom megerősíteni a kérdéseket, amiket feltett, azokra azt tudom csak mondani, hogy nem voltak ismereteim ezekről a tervekről. Akkor a miniszter urat kell majd megkérdezzük, hogy mint önöket, mint végső soron felelős hatóságot miért nem tájékoztatták mindenről. Aztán Németországban kiszabtak-e szankciókat a 13-as cikk alapján, és ha igen, milyen alapon, milyen magyarázattal? ismeri a 715-ös rendeletet. Nagyjából igen, a részleteit nem ismerem. Azokról a kivételekről van ebben szó, amelyeket a koncernek élvezhetnek. Volt-e valamilyen szankció Németországban az önök részéről? Hiszen az egyik német jelentős autógyár esetében világosá vált, hogy nem megfelelő eszközökkel élt. Németországban vezetett ez bármilyen szankciókhoz valamikor? Az illető eset előtt nem. Utána, nos, ezen eset keretei között, amely, amely ismerté vált, nem csak az európai harmonizált jogszabályok álltak rendelkezésre, hanem nemzeti ö, végrehajtási rendelkezések alapján is eljárhattunk, és a gyártót, akiről beszélünk, nagyon gyorsan, már október közepén, tavaly október közepén intézkedéseket vezettünk be vele szemben, mely a típus jóváhagyás mellett egy, egy mellék követelményt is megfogalmazott, amely következményeképpen az érintett gépjárműveket betiltottuk a piacon. Ez nem szankció, mert ez úgy néz, kívülről nézve és legalábbis úgy fest, hogy az ember szabálytalanul jár el, elkapják, szankciót nem vezetnek be, csak azt mondják neki, hogy ez fejezze be. Nos, ez a hatásot illetően szankciónak tartom, hogyha egy gyártónak azt arra utasítják, hogy bizonyos termékeket változás nélkül ne tudjon értékesíteni, és végső soron ez a típus jóvagyás visszavonásához vezethet. Ennek a piaci hatás, és betiltják a piacon, ez egy igen szankció jellegű intézkedés. Én ezt nem tartom szankciónak. Lehet, hogy egy, egy jövőbe irányuló lépés, ám köszönöm szépen a válaszokat. Mr. Henkel. Guten Morgen, Herr Zinke, und vielen Dank, dass Sie hergekommen Jó reggelt, Zinke úr, köszönöm, hogy eljött. a kiválaszaiban utalt arra, hogy a bizonyosság hiánya volt az oka annak, hogy széttartóan értékelték, értelmezték a gyártók rendeleteket. Itt az előírások nem egyértetű voltára utalt. De nem a Volkswagenre gondol ezzel, ugye? Volkswagen. A Volkswagen, Henkel képviselő úr, önmagában álló eset, mely végső soron ö, bűnösen járt el, felrohatóan járt el. A jogi ö, életben, ha világosak a normák, azok betartatását meg lehet követelni. Ám az, hogy nem biztosan értelmezhető, értelmezések széttartóak, ez elég is nekünk. Csak a jegyzőkönyvbe akartam beletenni azt, hogy ön azt mondja, hogy az előírások nem egyöntetű volta volt az egyik ok. Ferhoigen akkor ipari biztos is így válaszolt, hogy hogyha ezt az irányelvet újra megfogalmazhatná, sokkal precízebbé tenné. Fontos, hogy ön is megállapítja azt, hogy az előírások nem eléggé világos volt amiatt, a bizottsági előírások nem eléggé világos volt amiatt, voltak széttartó értelmezések, nem csak a Volkswagen részéről, hanem mások is másképp értelmezték ezeket. Van egy másik kérdés is. A Fiat képviselő jártak itt tegnap, és abból kiderült a meghallgatásból, hogy kidolgoztak egy olyan rendszert, ami kb. 22 perc után indította a lekapcsolási rendszert, aktiválta a rendszert lekapcsolásra. Mit tart erről a módszerről? Ez is a, a nem eléggé jól értelmezhető idárásokból adódik, vagy itt már inkább valamiféle manipulációs szándék, a Volkswagenhez közeli szándék gyanítható. Bevezetés gyanánt, válaszolva Henkel úr a kérdésére, azt mondhatom, hogy annál az eljárásnál, amelyet ítélt, ez egy nyílt eljárás, még nem zárult le. Tehát annyit tudok ezzel kapcsolatban mondani csak, hogy ha lettek volna olyan jelzések, melyek révén lehetővé vált volna számunkra, hogy mélyrehatóbban vizsgálódjunk, akkor tettük volna. És aztán később megállapítottuk volna, hogy kb. 22 perc múlva drasztikusan csökken az AGR érték, emellett megállapítottuk azt is, hogy a tisztító ciklus a, a, a NOx tár, tároló katalizátorban, amely a ott fizikai és kémiai átállások történnek a tisztítás érdekében a kipufogó áramlatban, akkor bizonyos e, átlag ciklusoknál abrupt leállást érzékeltünk volna. Nos, azzal a hatása, hogy a NOx kibocsátás ilyenkor úrásszerűen megnő, ez még mindig megfelel egyébként a normáknak. Azt is hallottuk, hogy az olaszok, az olasz hatóságok eh, visszavonultak, tehát nem, nem léptek fel elégséges mértékben a fiattal szemben. Még akkor sem, amikor már információ volt erről. Ezt meg tudja magyarázni? Németországban működő típusú vágyási szervezet vagyunk. Ha olyan, az, tehát olyan információ, amely csak az olasz ö, hivatal részéről volt érzékelhető, tehát számunkra nem volt megosztott információ elégséges ahhoz, hogy eddig az úgynevezett vizsgálati eljárás alapján, amelyet az Európai Bizottság megkövetelt volna, eljártunk volna, ám ez a folyamat még nem zárult le. Gerbrandi úr. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb... Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó, bocs. Bocs. Zinke úrnak jutok, köszönöm kérdést. Egy, itt egy másik nyelven beszélek most, tehát mi, mi az ön, önök törvény célja? Persze egyrészt a NDC tesztek alapján való típus jóváhagyás mondotta, ám a defeat device-ok -ok, hát a, a, olyan sajátsággal bírnak nyilvánvalóan, hogy a teszten kívüli ö, kibocsátást fokozzák a, a cikluson belüli. A rendelet ötös cikke az nem normális használatról szól, illetve a defeat device-ok -ok tiltásáról. Nem kellett volna jobban megvizsgálni, hogy az NEDC teszten kívül rendben vannak-e a dolgok. Nem az volna -e az önök jogszerű és törvényes célja, hogy ez e, e területen, az NEDC teszt területén kívül is vizsgálódjanak némileg. Mihelyst értesültünk volna arról, és ez fontos, hogy értesültünk volna, itt a feltételes mód fontos, hogy jelzések vannak arra, hogy kikapcsolási mechanizmus működik, független attól, hogy ez megengedhető-e vagy sem, akkor valóban meg kellett volna vizsgáljuk ennek működését, ám erre vonatkozó jelzések nem futottak be más esetben. Ám még egyszer kérdezzem meg, van egy konkrét cikk a jogszabályban erről, az 5.1-es az abnorm, abnormális működésről beszél, a kettes pedig a diffit device-ok működésének tiltásáról szól konkrétan. Tehát benne van kifejezett módon az. Tehát ha tudta volna azt, hogy vannak bizonyos módszerek, amelyek, ahogy ön mondotta, lettek van a jelzések erről, akkor mit kellett volna vizsgál, vizsgáljanak. Tehát önök, nincs másik olyan hivatal, amely ebben vizsgálhatja az autógyártót, csak önök. Önök kellett volna ezt megtegyék. Hogyha jelzéseink lettek volna, akkor meg kellett volna vizsgáljuk azt, ahogy egyébként tettük volna a Fiat esetben is, vagy az FCA esetben. Ott voltak jelzések, ott vizsgálódtak is, a, amely, olyan vizsgálatokat végeztek, amelyek konkrétan ilyen típusú kapcsolási rendszerek után kutattak. Tehát e, e persze, van persze egy sor elképzelhető, egy sor típusa a lekapcsolati mechanizmusoknak, ám a normában ott van a normális üzemi körülmények között kitétel szerepel. Ennek a fogalomnak az értelmezése és magyarázata, erről beszéltem a normák világos értelmezésének hiányáról, tehát e fogalom értelmezése nagyon széles körűen érvényesülhet. Elnézést, félbeszakítom, amikor ha az utcán megkérdez embereket arról, hogy mi a normális használat, vagy a laborban, vagy pedig a közúton, akkor elég egyszerűen kap majd választ. De hát ennek most nem sok értem van, ezt egymás közt megvitatnunk itt. Egy másik kérdés, az ez év áprilisi teszt eredményét publikálták. A típus jóváhagyásokban, amelyekért önök felelősek, visszavezették-e erre a tesztre ezeket a már kiadott típus jóváhagyásokat? Azon gépkocsik esetében, amely a vizsgálat körébe estek, amelyeket mi hajtottunk végre, többé-kevésbé reprezentatív ö, módon választottuk ki a német piacon jellemző Euro 5-ös, Euro 6-os kategóriába első gépkocsikat. Ez a típus jóváhagyási területre vonatkozik, még más területen más országok más típusú vágyas hatóságok voltak, jártak el. Ám ott, ahol mi ott voltunk a típus jobbágyás megadó szerv, intenzív tárgyalásokat folytattunk minden féllel, minden gyártóval, és egyik vagy másik esetben kategorizáltuk is a gépkocsikat, és tárgyalásokat folytattunk azzal a célral, hogy javítsuk, és ez a cél végül is, hogy javítsuk a környezetvédelmi feltételeket, és végső soron csökkentsük az NOx kibocsátású értékeket, és elnézést. Egyet érte velem abban, hogy a típus jóváhagyás, amiért önök felelősek, úgy, tűntek, hogy, úgy tűnik, hogy egyes autóknál jogszerűtlenül kerültek kibocsátásra. Ez pedig hát elég aggályos, nem, kellene, eh, nem volna ez ok arra, hogy a típus jóváhagyást visszavonják ilyen esetekben, és újra végezzék. A gyártónak volt némi ideje átállni. Ennek azonban vannak logikus konzekvenciái. Hogyha a jogszerűen atlak ki egy jogtípusú vagyást, akkor annak le legyen következménye. Egyszerű kérdés, mondja az elnök asszony. a szankciós lehetőségeket vagy intézkedéseket, amelyeket alkalmazhattunk volna akkor, hogyha tényszerűen bebizonyosodott volna, hogy nem megengedhetők lekapcsolási rendszereket alkalmazott a gyártó, akkor a megfelelő típusú jóváhagyás visszavonásának alapján történt volna ez. You haven't Csak hogy világosan fogalmazzak. Ugye nem fontolták azt meg, hogy visszavonják a típus jóváhagyást. Ez volt a konkrét kérdés, tehát nem gondoltak erre, hogy a típus jóváhagyást visszavonják. No persze, a, a Volkswagen esetében az akkori típus jóváhagyást kiegészítettük egy mellékfeltétellel, szerint szoftver által megengedhetetlen módon módosított gépjármű működést módosítani kell, mert ebben a formában nem lehet piacra vinni már a gépkocsit, és ennek végeredménye az új, újra szabályozott szoftver volt, amely az európai előírásokkal való konformitását bevizsgáltuk és megállapítottuk. Egyrészt hogy a károsanyag kibocsátás csökkenése bizonyítható legyen, másrészt, hogy az európai jogszabályoknak megfeleljen. Ernst. Ja, uh, guten Tag, Herr Zinke Schulte. Köszönöm. Néhány alapkérdésem van a tesztekre vonatkozóan. Egy interjúban azt mondta a Flensburger äh, napi lapnak készítőmben, hogy ezek a teszteljárások nem reálisak, nem realisták, mert nincs megfelelő információ ezekre vonatkozóan. Ugyanakkor Amerikában a teszt eredmények másképp alakultak, és a környezetvédelmi hivatal is jelezte, hogy van nem stimmel, ugyanakkor ennek fenntartották ezt a véleményüket, most meg azt mondják, hogy másképp csináljuk, két új más rendszerekkel vizsgálnak. Kérdés, hogy miért ragaszkodtak olyan sokáig a korábbi pozíciókhoz, és hogy nem, ahhoz, hogy nem volt standardizált információ, mert a laborattesztek nem alkalmasak itt a közötti körülmények mérésére, Miért akaszkodtak ehhez a pozícióhoz, és miért változtattak a, ezen? Csak azért, mert Amerikában rájöttek, hogy ez nem helytálló, vagy milyen okok vezették önöket a változásra? Az Egyesült Államokban egy más jogrendszer érvényesül, A, B pedig más jogszabályok, más előrások a, kibocsa, a kipufogógázok normákra, ennek megfelelően más feltételek érvényesülnek a motortechnika fejlesztésére. Ettől függetlenül eleddig a múltban nem volt igazolható objektív vizsgálati eljárás, és ennek feltételei sem, amely definiálta volna, hogy legalábbis összevethető, rep- megismételhető, reprodukálható eredményeket engedett volna meg. A PEMSZ, a pems eljárás esetében is igaz ez. Az erdélyében már definiálták ezt, ám addig nem volt ilyen el. És az, az a teszt, amit a Gizuton hajtunk végre, szintén egy csomó mindentől függ, a levegő nedvességétől, a páratartalmától, a hőmérsékletétől, tehát, tehát nagyon kevés és standardizálható, és teljesen más kihatásai lehetnek a, a teszt eredménynek, e külső körülmények változása miatt, amelyek folyamatosan változnak, ezért nehéz egymással összevetni az eredményeket. Ez, a, ez az előnye a, a létesítményekben való méréseknek, mert ott ö, reprodukálható keretfeltételek érvényesülnek. Köszönöm. Hát mégiscsak a tesztek köz kontextusában maradnék. A 2007-es rendelet szerint szúrópróbaszerű vizsgálatokat bármikor végrehajthat a hivatal. 2007 után hány ilyen szúrópróbaszerű mérést végeztek, milyen eredménnyel, és ha nem végeztek ilyet, akkor a kérdés, hogy önökön kívül, Németországban például, ki jöhetett volna rá arra, hogy csalás történik, ahogy a Volkswagen-nél történt. Ha lett volna gyanúra okot adó jelzés erre, akkor vizsgálódtunk volna ez ügyben, ahogy szeptemberben el is történt, és a jövőben is megtörténik majd. Miért gyanú alakul ki, vagy valamiféle jelzés arra, hogy valami nincs rendben talán, akkor ezeket az eseteket természetesen kivizsgáljuk. Akkor meg kell kérdezem, hogy csak ha jelzést kapnak az ellenőrzése. Tehát nincs semmi gyanúra okot adó jelzés, akkor önöket nem tereheli felelősség, vagy akár lehetőség az ellenőrzésre? A német, nem is a német, a típus jóváhagyási eljárás jelenlegi formájában a gyártót és a típus jóváhagyási hatóságot arra kötelezi, hogy felügyeletet is gyakoroljan. Tehát a gyártó, a COP mérések révén igazolni tudja azt a conformity of production mérések alapján, hogy az által előállított gépjárművek abban az állapotban, amely a jóvágyási eh, eljárást ki, ö, jó kiadó hivatal vizsgálatásának megfelel, fenntartja, akkor tovább is gyárthatja ezeket. Itt a gyártó be kell bocsássa a típusavagyási hatóságnak ezeket a dokumentumokat, Ezeket kell vizsgáljuk, hogy és adott esetben eh, itt néhány mérést is eszközölhetünk, persze. Mi a nagygyártók esetében rendszeresen vizsgáltuk a COP ö, dokumentumban áll, állítottak fennállását. Emellett az is terhel bennünket, hogy az in-use compliance feltételeit vizsgáljuk, tehát azokat a géperműket, amelyek már régóta, régebb óta a piacon vannak, azokat is vizsgáljuk, azon rendszereket és elemeket, amelyek engedélyfüggőek. Ennek, ezt a kötelezettséget is ellátta a típusjóvagyási intézet. Tehát van már most is egy olyan ö, szabályozási rendszer, amely a típus jóvágyási rendszer után is működik és kötelezi a hivatalt. Köszönöm. Hans, um... Rebecca Harmsnak kellene a kérdéseket feltenni a zöld frakció nevében, de azt hiszem, hogy valahol elakadt útközben, és Hertug urat kérte, hogy tegye fel a kérdéseket az ő nevében, jó? Csak egy ügyrendi kérdés, elnök asszony mindannyian Sajnálom, hogy valaki elakadt útközben, de hát mindannyiunknak rengeteg feladata van és sok felelőssége van. Ha valaki nincs jelen a teremben, akkor szerintem a többieknek át kellene adni a szót, tehát át kellene ugrani a többiekre. Tehát miért kell átadni a kérdezés lehetőséget valaki másnak? Elnök asszony, Karasz úr, én tudom, hogy a sok bizottságban végzett munkát nehéz egyeztetni, a zöld frakció kicsi frakció, ha senki nem tudja Harms helyettesíteni, akkor értem, de én nem látok abban problémát, problémát, hogy valaki fölteszi a zöldeknek a kérdéseit, akár egy másik frakcióból. Ez milyen értelemben probléma? Megvan az időnk erre, tartjuk az időkeretet, teljesen jó ütemben haladunk. Nem értem, hogy ez miért jelent gondot. Vizsgálóbizottság vagyunk, csapatmunkát végzünk, egymás kérdéseit is feltehetjük ennek érdekében. Én nagyon rugalmas vagyok ezekben a témákban, az ön frakciójával is nagyon rugalmas vagyok. Ön is feltett egy kérdést az előadójának a képviseletében, egy másik idő pillanatban, de hát hogyha ön ebből ekkora problémát terent, hát ez eléggé kellemetlen, ez nagyon sajnálatos, hogy nem, tudnánk, hogy nem tudunk így dolgozni. Miért nem tudunk ilyen rugalmasan dolgozni? Én azt gondolom, hogy egy bizottság, az nem csak és kizárólag a frakciókról szól, hanem arról szól, hogy együtt működjünk, együtt dolgozzunk. Ha van erre idő, akkor rendben van. Hogyha idő problémánk lenne most, akkor nem tudnám ezt megtenni, nem is tenném meg, de mindig betartjuk az időt ön számára ez komoly problémát jelent, a koordinátorok ülésén vitassuk ezt meg? Hát akkor ennyi, akkor viszont nem leszek rugalmas senkivel szemben, hogyha valaki elakad, akármi. Ez csak annyi, hogy tisztességesek vagyunk egymással szemben, nagyon nehéz a heti munkánk, én ezzel tisztában vagyok karaszul. Elnézést kérek, elnök asszony, én nem akartam önt ennyire érzelmi állapotba hozni. Nem, nem történt semmi, mondja az elnök asszony. Ha a zöldek közül senki nem tudja föltenni a kérdést, akkor ugorjuk át. Én azt javaslom, hogy ha néppártban nem lenne itt senki, akkor ugyanígy ugornánk. Karasz úr, a néppárt nagy frakció, sokkal könnyebben tudja megszervezni magát. Legyünk ennyire rugalmasak, hogy a kisebb frakcióknak is biztosítsuk a lehetőséget, de hallom a véleményét, nagyon sajnálatos, hogy ezt így gondolja. Úgyhogy akkor tovább megyünk. Köszönöm szépen! Visszatérnék arra az elméletre, hogy milyenek a gépjármű vezetésének a körülményei. Van egy szabályozás, a 715 per 2007-es. Ön hogyan értelmezi ezt a tekintetben, hogy milyennek a rendeletnek a végső célja? Tehát ugye a Volkswagen-től is intézkedéseket vár ez el, hogy lépjen fel az érintett modellek esetében. Be kell -e tartani a határértékeket, a reális határértékeket, vagy pedig csak a laborban van erre szükség, és a valós életben nincs, hogy egy teszten átmenjen az autó. Wesentliche, wesentliche Inhalte des, des Lastenheftes, wenn man so will, des Freigabekonzepts. Köszönöm szépen. Amikor a specifikációkról beszélünk, a motorokkal kapcsolatban, akkor nagyon sokféle dologról van szó. Az egyik például, hogy a törvény ellenes csalóeszközöket nem lehet használni. Milyen fajta kikapcsoló ö, ö, szerkezetek legálisak. Tehát részletes információ kell a kibocsátás kezelő rendszerekkel kapcsolatban, és a, az különböző emissziós stratégiákkal kapcsolatban. E, a vizsgálatokat azelőtt végzik el, mielőtt a szoftvereket behelyeznék, és utána is. Először is az NEDC, tehát az új európai menetciklus teszt és a, a padon végzett e, vizsgálatok is és a külön vizsgálati ciklusok is megtörténnek, és és aztán az úton történő vizsgálatokat is elvégzik. És mindezeket, mindezekben látunk javulásokat. Ezen kívül megvannak a standard TA vizsgálatok is, például a típusvizsgálati vizsgálatok, mint például Morrisszal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Értem a választ. A második kérdésem a következő. Az elmúlt hónapokban a médiában is hallottunk erről, távoli vádaskodások voltak az olasz hatóságokkal kapcsolatban. A Fiat 500-assal kapcsolatban, erről ugye beszéltünk már korábban. Engem érdekelne, hogy milyen dátumok voltak ezek, eh, amikor kiderült, vagy esetleg arra gondoltak, hogy a GR rendszer nem tudja úgy védeni a motort, ahogy azt az olasz hatóságok pont tegnap állították, és az önvéleménye szerint eh, hiteles, elfogadható az a magyarázat, amit adtak? Tehát, hogy eh, a GR rendszerben ha nem vezetnek be módosításokat, akkor ez biztonsági problémákhoz vezetnek. És ez szén dioxid maradványokat állíthat elő. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban tudna-e részletesebb magyarázatot adni. Verständnis, in die, in die Details. Äh, Köszönöm szépen. Itt most nagyon részletes műszaki kérdésekről van szó. És amikor a műszaki helyzetnek a vizsgálatára van szó, akkor most nem akarnék ebbe belemenni, mert ez még most is folyik ez a folyamat. A KBA a bizonyítékok alapján levonta a következtetéseket. Az olasz hatóságokkal kapcsolatban már jelöztem, jeleztem, hogy a mediációs folyamat végén tartunk, amelyben a, a bizottság is részt vesz. Ami az olasz esetet illeti, a Fiat csoport a NOx-ot sokkal nagyobb mennyiségben jelzi, mint a melegen járó motor esetében. Ez normális, ez a melegindítás esetében? És hogyha negatív a válasza, akkor nem tudom, hogy ebből a magatartásból milyen következtetéseket von le. Ich vermeide mal den Ausdruck normal. Aber én inkább a normális kifejezést használnám. Ugyanis műszaki értelemben lehetnek hiányosságok, attól függően, hogy az NEDC kódnak megfelelően, vagy a melegindítás, vagy hidegindítás esete áll fenn. Amikor ugyanis ezekről van szó, akkor bizonyos jellemzők vannak, a karbamicsavval kapcsolatban, amelyeket a hidagindításkor használnak. Hat és 36 óra között használják ezt, és ez azt jelenti, hogy a nitrogénoxid tank és a dízel részecske szűrő ott van, de a minden további az feljebb van. Tehát nincsen ilyen előfeltétel, és hogyha megnézzük a motornak a kipufogó, tehát a kibocsátási teljesítményt, akkor ez különbségeket jelent a meleg és a hideg indítás között. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönjük mindkettőjüknek, hogy eljöttek. A bizottság kérdését továbbítom. Önök, akik hivatalos személyek, nyilvánvalóan bizonyos korlátok között tudnak csak mozogni. Tegnap a Fiat képviselője azt mondta, hogy 22 perc után a a kipufogó gáz mennyisége csökkent. Mit jelent ez? Ez 15%-kal kevesebbet jelent? Vagy, vagy mennyi, 22 perc után mennyivel csökkent a százalék? Én pontosan nem tudom, mennyire drasztikus ez a csökkenés, csak annyit tudok, hogy nagyon. ez már, már önmagában elég erős, érezzekehető volt hogyha ki akarjuk kerülni, tehát hogyha egy, egy, egy bizonyos időszakon belül fokozatosan csökken, egy viszonylag lapos, lapos görbén, vagy meredek görbén csökken, ez érzékelhető a görbe meredeksége. Azon esetben, amiről beszélt, meglehetősen meredek volt a görbe, ami, ami nem egészen a valóságos üzemnek felel meg. Köszönöm a százalékos, százalékpontos nem kapom meg válaszként, ezt tudomásul veszem, Schulte úrhoz fordulok, akinek megvannak a műszaki hátteretei, Talán az olasz kollégák azzal, a kollégái azzal érveltek, hogy a, a lekapcsolás, vagyunk, a drasztikus csökkenés a motor üzem, az üzem védelmét szolgálta. Mennyire elfogadható, vagy ész, elfogadható ez a magyarázat ön szerint? Köszönöm a kérdést. Az, hogy ez a magyarázat helytálló-e vagy sem, további információk nélkül nem megállapítható hogy valóban egy, egy műszaki egyedi eset vizsgálat szükséges-e egy bizonyos funkciót értékelésére, hogy ez vajon a motorvédelmét szolgálja vagy sem, e, ez az adott, az, hogy adott idő ablakban úgymond ez a funkció milyen célt szolgál, arra nem tudok még biztos választ adni így kiegészítő kérdés Szinke úrnak, mert így a hármas kérdés alatt írásos válaszában beszélt a szoftver problematikáról is, ugye a jövőben itt is vizsgálódni kell majd. Nagyon fontos pontnak tartom ezt a jövőre vonatkozóan, hiszen itt a szoftver manipuláció adódott. Műszakilag hogy fest ez majd? A KBE kiépíti a saját létesítményeit erre, vagy a TÜV kell, hogy ezt eljássa majd? A szakbizottságunk ismeretei szerint a szoftver szállítója és a gyártó közötti kapcsolat olyan bonyolult jogi szempontból, és a felelősség olyan nehezen követhető, nehéz ezt átlátni. Hogyan fogja ezt a hivatal, ezt a feladatot megszervezni? Önnek mindenképpen igaza van, amikor arról beszél, hogy nagyon bonyolult ez a dolog. A szoftver irányítás, vagy a, a motor szoftver irányítása egy rettenetesen bonyolult folyamat. Mi azt követeljük, a, a szövetségi hivatal már most is azt követeli meg, hogy a szoftver nyilvános legyen, hogy lehetőségünk legyen ott konkrét tényszerű vizsgálatokat végezni. És azt is elvárjuk, nem elvárjuk, követte, megköveteljük a típus jóváhagyás kedvezményezetjétől, hogy tényszerűen mondja meg azt is, jelezze, hogy mely helyeken a szoft, működik a szoftver úgy, hogy egyes motorkomponensek irányítása miképpen valósul meg a, a, a szoftver részéről. Speaking in French. Um... Franciához fogok szólni. Jó napot kívánok! Szeretnék visszatérni az európai rendeletre, értem, hogy nem tudja, nem ismeri részletesen, 2007-esről van szó. Tehát ezt a keretet kell mindenkinek tisztában tartani a szennyező anyagok kibocsátásával kapcsolatban. Tavaly tavasszal volt egy ellenőrzés, amelyet sok járművel kapcsolatban végezték el, és látták, hogy a nitrogén-oxid határokat túllépték. Önök számára ez nem jelentette a, jelezte azt, hogy lehet csalásról szó? Amikor tegnap meghallgattuk a közlekedési minisztériumnak a kép, képviselőjét, akkor említette, hogy a laboratóriumi és, és a valós közülmények között végzett vizsgálatok között vannak eltérések. Tehát önök mit tettek ebben a helyzetben, hogy kérdezte, a szoftverekkel, tehát az autó szoftverével kapcsolatban kértek -e ellenőrzést? A mi munkánk kiinduló pontja szeptember óta, 2015. szeptember óta, és az év elején is az volt, az az, az állapot, amit sajnos meg kellett állapítsunk a Volkswagennél. Ez ö, persze megköveteli tőlünk azt, hogy tervezzünk egy szélesebb körű vizsgálati hullámot is, vizsgálódjunk szélesebb körben is, hogy itt egy egyedi esetről volt ez szó, vagy pedig más gyártók, más modellekben is érintettek lehetnek. A, a jelentése kapcsolatban nem erre utal, csak azt szeretném elmondani, hogy a PEMS mérések révén magasabb értékeket mértünk, igen, ami az NEDC követelmények kielégítését illeti, azonban más a kép. Az NEDC ö, teljesíthető, miközben PEMS értékek sokkal magasabbak. Ez is mutatja, hogy szükséges és észszerű az, hogy a jövőben ne az NEDC-re alapozzunk, vagy ne az legyen a vizsgálat meghatározója, hanem az újonnan kifejlesztett ARD előírásokhoz alkalmazkodjunk. Elnézést kérek. Értem, hogy a jövőrevel kapcsolatban mik lesznek. Önök elvégezték ezeket a vizsgálatokat hat hónappal a Volkswagen botrány után az Egyesült Államokban. De az európai fogyasztók is szeretnék, hogyha az európai jogszabályokat tiszteletben tartanák. És ez tulajdonképpen az önök feladata Németországban tehát önök nem ellenőrizték ezeket a szoftvereket általánosságban, még akkor is, hogyha ismerem e, az új európai menetciklus szabályozást, akkor mégiscsak az európai fogyasztókkal illetően, fogyasztókat illetően bizalomválság van. Tehát önöktől azt kérik, hogy cselekedjenek, nem csak a jövőről gondos, gondolkodjanak. Gleich, gleichwohl haben. Éppen, éppen azon ismeretek fényében, amelyeket beszereztünk, ma a konzekvenciája az, hogy minden egyes típus jóváhagyást kérő gyártó, aki a KBA-hoz fordul, konkrét adatokkal kell előálljon a, a Volkswagen esetből tanulságaképpen, magyarázata kell éljen mindezekről a kérdésekről. Az összes motorirányítási stratégiára vonatkozó adatot, egy nyilatkozatot arról, hogy nincs megengedett, nem megengedett ö, lekapcsolási rendszer vagy mechanizmus, és adott esetben megfelelő szoftvert betekintést kell nyújtson hogy átláthatóság uralkodjon, és mi abban a helyzetben legyünk, hogy konkrétan vizsgálódni tudjunk ebben. Ez azt jelenti, hogy a szövetségi hivatal nagyon gyorsan alkalmazkodott, reagált az a kialakult helyzethez, amely tavaly ősze óta állt fel, és a típusjóvágyási eljárás ennek megfelelően élesedett, így mondom. Question. Még egy utolsó kérdezem lenne. A megfelelőség tényezőt illetően Német, Németország tulajdonképpen lehető legtöbbet tett azért, hogy valós körülmények között folyanak le ezek a vizsgálatok. Miért nem egyes ez a megfelelőségi tényező? És miért nem alkalmazzák már ezt? Miért késlekednek? Tehát miért nincs végül már egy olyan vizsgálat, amelyel kapcsolatban meg lehetne, vissza lehetne szerezni a fogyasztóknak a bizalmát, és megfelelnének a, ennek a szintű elvárásoknak. Képviselőasszony, én megértem ön, de kérem ön is értsen meg engem. Én a szövetségi hivatal elnökeként mondom azt, amit mondok, a jogszabály fejlődés további folyamatát és motivációt illetően, hát az nem az én hatáskörömbe esik, teljesen kívül áll attól. Kérem értsen meg, erről nem mondhatok semmit. Mr. Niedermayer. Niedermayer úr. Niedermayer úr. Thank you very much. I have... Köszönöm szépen. Egy relatív egyszerű kérdést szeretnék föltenni a német állami hatósággal kapcsolatban. A, még a Dieselgate botrány kezdete előtt gondolkodtam azon, hogy vajon milyen gyakran tesztelték azokat a gépjárműveket, amelyek a típus jóváhagyást az önök hatóságán keresztül kapták meg. Tehát mondjuk a gyártósorról, e, milyen gyakran vettek e, autókat tesztelés céljából, és a valóban forgalomban használt autók közül milyen gyakran e, kerestek autókat vizsgálatra. Fácolgő. Azokat a gépjárműveket, amelyek a, gyártósorról jönnek, konformitását illetően teszteljük a, a, meg, a kinevezett műszaki szolgálatok a típusjóvágyás eljárás során. Ezeket az ismereteket, ami a konformitást vagy, annak, vagy nem konformitást illető, illeti, rendelkezésre bocsátja a dossziéban a gyártó a hivatal számára. Mi aztán vizsgáljuk a minőségi menedzsmentrendszer működését is. Ezen dokumentumok alapján emellett a gyártót terheli az a felelősség is, hogy az end-use compliance tekintetében is vizsgálati eredményeket, illetve leírásokat szolgáltasson, valid adatokat terjesszen be nekünk. Mi pedig a COP vizsgálat során legalábbis erre hát már próbáltam elmagyarázni, hogy a nagy gyártók esetében rendszeresen a COP vizsgálat végrehajtásának folyamatában is vizsgálódunk. Tehát akkor, ha jól értem, a válasz az az, hogy az önök hatósága semmilyen ilyenfajta vizsgálatot nem végzett, hanem a gyártók tesztjeire támaszkodtak? Így van ez? Lényegileg igen. A minőségi menedzsment rendszerek amelyeknek a validitását, érvényességét vizsgáltuk, a gyártók által rendelkezésre bocsátok alapján tettük, és a műszaki szolgálatok, amelyeket mi nevezünk ki, felügyelik ezeket folyamatosan. Schulte úr biztos beszámol az auditálási munkáról. Tehát a felügyelet során azt kell megállapítsuk és biztosítsuk, hogy jól működő rendszert alkalmaznak. Köszönöm a második kérdésem. A... Elnézést, mondja az elnök asszony. Egy pillanat. Bocsánat, elnök asszony, azt hittem, hogy öt percen van, de akkor ezek szerint nem. Nem, az elsőre van öt, a második körben három perc van. Henkel úr következik. Ja, ich habe noch mal äh, eine Frage. Van egy kérdésem. Az NDR jelentés jelentett egy belső feljegyzéséről az önök hivatalában. 2016. május 4-én írták ezt, miszerint a közlekedési minisztériumban egy hiba történt, nem lehetett a Fiat, emiatt a Fiat típusú ö, tiltását kimondani. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy sajtóhíreket és ö, nyilatkozatokat kommentáljak. Sajnálom. Jó, akkor másképp kérdezem a kérdést. Teszem, másképp teszem fel. Az véleménye szerint a közlekedési minisztérium hibájából egy ilyen értékesítési és forgalomba helyezési tilalom a fiat esetében lehetetlenné vált? Válhat? Henkel úr, az a válaszom lehet, hogy az európai vagyási eljárás és az erre megfelelően alapozott végrehajtási eljárások egy szilárd struktúrában valósulnak meg. Tehát egy tagállam számára érvényes a típusjogahagyás, és ennek további sorsa esetében minden állam ö, saját típus jóvágyási hatósága arra támaszkodik, a, amit a, az adott állam típus jóvágyása megengedett. A másik tagállam joghatóságában nem avatkozhat be egyetlen másik tagállami hivatal sem. A tájékoztatási lehetőség és az információszerzési lehetőség fennáll, amit a Német Szövetségi Hivatal Olaszország esetében meg is valósított, élt is ezzel. Ami az, hogy az, a kérdést illeti, hogy egy másik tagállam engedélyét érvényesíti vagy sem a tagállam, Hát erre, hogy EU-film enyhén fogalmazzak, nagyon korlátozott lehetőségeink vannak. Az Automotor Sport magazin arról szólt, arról írt, hogy egyes Volkswagen modelleknél javított motorszoftverrel nagyobb fogyasztást állapítottak meg, mint amit e szoftver módosítás előtt regisztráltak a normál üzemi körülmények között. Önök tesztelték az önök hivatalában ezt? Megállapított, kizárták azt, hogy többet fogyasztana az autó a modell a, a szoftvermódosítás után? A lényegi elemét módosította a Volkswagen a jóváhagyott rendszernek. Az új szoftverrel működő gépkicsi a fogyasztás, a kibocsátás és teljesítmény tekintetében nem romolhat. Ezeket a paramétereket nagyon pontosan vizsgáltuk, és igazoltuk. Jó, köszönöm. Schulz úr két ö, szakaszt kap. Äh, Zinke, Herr Schulte, vielen Dank auch von meiner Seite. Dass Köszönöm én is, hogy eljött, Schulte úr. Schulte úrnak teszem fel az első kérdést. Az egyes komponensek védelmét illetően. Vizeke úr amit a motorvédelmét, erre válaszoltak. Én egy kicsit átalakítanám a kérdést, kiterjeszteném. A e, alkotó elemvédelem a fogalma azt jelenti, hogy egyes elemek védelméről van szó, és itt e, bizonyos üzemi dolgok lekapcsolhatók, 22 perc után vagy máshol, de lekapcsolhatóak egyes. A, egy alkotó elem védelmének van ilyen, van ilyen értelemben ö, értelme? Igen, alapvetően ennek lehet észszerűsége az, hogy mennyire szükséges, és melyik intézkedések szükségesek, egyes esetekben vizsgálat alapján lehet megállapítható. Köszönöm. Lenne még egy kérdésem? A 2007-es rendeletre vonatkozik, ahogy én néhány hónapja foglalkozom ezzel, egy fogalom eszembe jutott a normál üzemi körülmények fogalma. Én magam is mérnök vagyok, ugye ezt kéne pontosabban foga, definiálni, és megvizsgálni ennek miben létét. Itt állást foglalna abban, hogy önök erről kollégáival eszmét cseréltek -e erről? Azt mondták, mindig azt mondják, hogy nekünk ahhoz kell tartani magunkat, amit a jogalkotó előír. Ám ha hogy ilyen, ilyen pongyolában megfogalmaz valami, akkor hogyan lehet ahhoz konkrétan alkalmazkodni a jogkövetésben és a jogalkalmazásban? A normál üzemi hőmérsékletek és általában körülmények nem kaptak további definíciót. Ez egy olyan fogalom tehát, amit adott esetben akár megfogalmazhatunk kevéssé konkrétnak is, ahogy ezt ebből elmondták. A TÜV hivatal munkája során az engedélyek, a kipufogó kipocsatások tekintetében nem részei a vizsgálatoknak, itt az egyes jogszabályon e, alapul ez, és itt laboratóriumi mérésekre vonatkozik, hogy ezen a laboratóriumi mérések e, miképpen kerülnek meghatározásra, az nem része a mi eljárásunknak. Ha ezt tovább értelmezzük, van egy labormérés, ugye, ám a végén a normál üzemi körülményeket kell valahogy értelmezni ezek alapján. Két kérdésem van még, mert szalad az idő. Cinke úrnak címezve említette, hogy a múltban nem működtettek saját tesztlaborokat. Ugyanakkor, ha jól tudom, ez változni fog. Engem az érdekelne, hogy vajon a dízel botrány úgymond előtt Gondolkoztak-e azon, hogy a, a politikától, vagy a, a, azt kérik majd, hogy saját laboratóriumok berendezésére adjon támogatást, vagy hát tegye lehetővé ezt, vagy erre nem gondoltak korábban. A források kérdésében saját teszt létesítmények működtetésére vonatkozóan nem merült fel, mint kérdés korábban, mert ugye ma is már igyekeztem kifejteni azt, hogy itt egy önmagába zárt rendszert működtet állt fenn korábban, amely nem tette, köt, nem, nem követelte meg a szövetségi hivatal részéről, hogy saját létesítményekkel bírjon. Ugye én a KBA nevezzem ki azt a műszaki szolgálatot, amely dolgozik nekem, én felügyelem, auditálhatom a működését, és ha akarom, Péter Schult biztos nem szívesen hallgatja, de én ellenőrizhetem is az ő munkáját. Tehát a rendszer úgy épül fel, hogy különféle szerepkörök alakultak ki, de függetlenek egymástól. Ezért, mint mondottam, a, addig, a pontig, szeptemberig, 15, 15 szeptember végéig nem merült fel a kérdés a saját létesítmények létrehozásának kérdése. Ebből az vonható le, hogy a politika vagy a médiumok nyomásának engedve mégiscsak terveznek saját labort? Ugye korábban elmondta, hogy miért nem, de most más a helyzet. Kettes, gyors kérdés még a kettes válaszában arról beszél, hogy viszont rövid alatt 56 gépkocsi teszt végrehajtása volna a követelményen. Miért csak ilyen kevés idő állt rendelkezésre? Nagyon fontos kérdése van szóval valahonnan nyomást gyakoroltak önökre, hogy gyorsan zavarják le ezeket a teszteket? Vagy miért kellett rövid idő alatt? Először is, ha megengedi. Nagyon büszke vagyok a munkatársaimra, mert hogy nagyon rövid idő alatt végrehajtottak olyan gépkocsi ellenőrzéseket, amelyek rettenetesen bonyolult, tak voltak, 8 tesztet kellett gépkocsinként végrehajtani, ilyen tömegben, ilyen gyors idő alatt egyetlen tagállam sem tudott végrehajtani, amennyire tudom. Ebben tehát nagyon büszke vagyok a, a csapat, csapatomra. De volt nyomás? Gyakoroltak önökre nyomást? A politika vagy a közvélemény, hogy gyorsan lépjenek? Persze, hogy van egyfajta elvárás a közbelemény részéről arra, hogy viszonylag gyorsan világosságot teremtsünk, hogy vajon itt egy egyedi esetről van szó, vagy pedig valami rendszerszerű hibáról, amelyik kiterjedtebb. Tehát itt volt egyfajta nyomás a közvelemény részéről. Nem, nem konkrétan persze, de hát ezt érzékeltük, és ezt a csapatom is, egy csapatomat is motiválta, hogy minden rendelkezésre eszközt megragadjunk, hogy intenzíven dolgozzunk a vizsgálatokon. Ertug úr. Zinke. Igen, köszönöm szépen. Zinke úrhoz intéznék egy kérdést. Zinke úrhoz. Megválaszolta a kérdőívet, amit uh, küldtünk, és a kilencedik kérdésre szeretnék rákérdezni. Itt az utolsó mondatban az szerepel, hogy a gyártók, illetve a jóváhagyó hatóságok által nyújtott információ nem volt elegendően részletes. Az a kérdésem akkor, hogy akkor a KBA, tehát önök akkor miért adták meg a típus jóváhagyást akkor is, hogyha nem volt kielégítő információ, amely a rendelkezésükre állt? Válasz. Hát a rendszer, amely éveken keresztül jól működött, sőt, évtizedeken keresztül jól működött, mert ez egy ilyen rendszer, továbbra is használható lehet, és lehet ezen javítani, és a hatóság nem volt ennyire fókuszált, mint, mint most. Az embereknek volt bizalma, működött a rendszer, az emberek bíztak a rendszerbe, mondhatjuk, hogy egy kicsit naívan, de de hát nyilván ugye minden attól függött volna, hogy ugye volt-e bizonyíték, amely a vércsengőt megkongatta volna. Hát, úr, én értem a nehézséget, a, az ön, önök nehézségét, de hát az a tény, hogy önöknek nem volt semmifajta bizonyítékuk, semmifajta jelzés, ezt mondja ön, és mi meg azt mondjuk, azt tudjuk, hogy a műszaki szolgálatok és más intézmények rendelkeztek ilyen információkkal, hát akkor itt valami nem stimmel. Ezt már Tajani biztos úrral, aki akkoriban volt az ipari biztos, már megvitattuk, felvetettük már ezt a témát, hogy vajon valóban megtörténhetette az, hogy valamit nem stimmelt, valami hiányosság volt. Ugye volt a levegőben valami, de semmi konkrét, és, és ezért nem történt semmi. Tehát, ahogy mondom, beszéltünk az ipari biztossal, sőt a környezetvédelmi biztossal is, és még itt is voltak ellentmondások időnként, amikor a nitrogénoxid kibocsátás, magas kibocsátási szintekről volt szó Semmi fajta hatóság vezetője nem, tud, nem mondhatja nekem azt, hogy semmilyen gyanús információ nem volt. Mert ha valaki ezt mondja, akkor ez nem megfelelő válasz. Válasz. Nos, én nem voltam ezzel tisztában akkoriban. Meg kell néznünk mindig a rendelkezésünkre álló eszközöket. Tehát a típus jóváhagyást adó hatóságok eszközeit, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ezek korlátosak vannak konkrét eljárások, amelyeket a törvény szabályoz és előír, ezeket kell követni az NADC előírásokra, NEDC eh, előírások eh, is ilyenek, tehát a laboratóriumi teszt eh, ciklusra is ez vonatkozik. És bármi másról következtetéseket levonni nem lenne megbízható. Herbrandi úr, Ernst asszony, mondja az elnök asszony. Következik. Elnézést, nem figyeltem oda. Van még egy kérdésem. Erre egy gondel vagy nem el lehet válaszolni. Amikor típusjóváhagyásról beszélt azokról a döntésekről, amelyeket nem vontak vissza, talán Cinke úr nem, nem fogalmaztam jól. Vannak olyan esetek, amikor visszahúz, visszavontak típusjóváhagyási döntéseket hogyha a gyártó valamilyen hiányosságot követett el. Voltak ilyen esetek a múltban, ahol a rendszer engedélyezékeset, a típusjóváhagyásokat visszavonták. Nem akarok, nem tudok most példákat felhozni, de, de voltak ilyenek. A kibocsátás mechanizmusokkal kapcsolatban? Igen. A típusjóváhagyást illetően voltak ilyenek de ez egy indokolt visszavonás volt. Köszönöm szépen. Én a normális használattal kapcsolatban tettem fel a kérdést, és ön azt mondta, hogy nem akar részletekbe bocsátkozni, de szerintem ezt meg kell vizsgálnunk, ez a kikapcsoló mechanizmussal kapcsolatos. Ön hogy határozza meg, hogy a, kezelik a hármas cikket, hogyha ne, nem lehet pontos meghatározást alkalmazni. Hát akkor ez hogy, hogy kezelik? Válasz. Korábban mond, már mondtam, hogy ez, hogy ne, nehéz ezt a kérdést megoldani. Egy példát hozok erre. Egy példát egy másik tagállamból az normális felhasználási feltételek a hidegindításkor, ez az új európai menetciklussal kapcsolatos. Tehát honnan lehet akkor most meghatározást találni? Hát én nem egészen értek ezzel egyet, de azért vannak különböző értelmezések, és ezeket nem lehet most mind felsorolni itt. Például amíg a azért, mert a, a normális vezetői feltételek azok nem feltétlenül csak a vizsgálati padon történő vizsgálatokat jelentik, hanem a valós világban is. Nos, nagyon örülünk, hogy ez sikerült. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy feltehetek egy kérdést. Először is szeretnék bocsánatot kérni nem akartam a KBE meghallgatástról elkészni, de egy órásig, márfél óráig egy liftben ragadtam be. Tehát itt most itt a műszaki meghibásodásokról és a csaló mechanizmusokról szeretnék beszélni. A szövetségi kormány amikor ezeknek a eszközöknek, tehát tulajdonképpen kikapcsoló eszközöknek a használatáról beszél, akkor ezeknek a meghatározása nem elengedő. A KBA állítólag a, az Euro 5 jogszabály előkészítésében részt vett Épp ezért szeretném tudni, hogy a jogalkotási folyamat során vagy utána a, a fenntartásaikatnak szót adhattak-e ezeket a kivételeket kapcsolatban, tehát hogy ezek nem elegendőek, tehát hogy a törvény célját nem lehet elérni. Ezért szeretném tudni, hogy a KBA vagy mások, a bizottsághoz fordultak az-e, hogy a végrehajtást illetően a bizottsághoz fordult-e? Válasz. Nem tudok erről. Tehát, hogy a KBA milyen szerepet játszott, tehát, hogy aktív vagy kevésbé aktív volt a jogalkotási folyamatban. E, ugyanakkor egy dolgot szeretnék megemlíteni, nagyon lényeges akár csak más területeken a 2007-es 715-ös jogszabályjal kapcsolatban nagyon fontos, hogy a a torvény alkalmazása világos legyen. Nem azt jelenti, hogy a minden európai típus jóváhagyó szervezet saját maguk cselekedhetnek. Vannak olyan körök, ahol ezek a szervezetek összeülhetnek, hogy közös nézőpontot alakítsanak ki bizonyos műszaki kérdésekkel kapcsolatban, és bevonják a bizottságot is. Ez előnyös lenne. De most ezt ezután ennek ellenére igaz, hogy a jogszabálynak a világossága és az ellenőrző módszerek e, ellenőrzése e, lehetővé tette, hogy egységes e, hogy vannak olyan területek, ahol egységes jogszabályokra van szükség. A kivételeknek a meghatározása nem elegendő ugyanakkor, de a bizottság és a bizottság és a KBA bele volt levonva a jogszabály megalkotásába. És ez alatt vagy utána jelezték-e, hogy nem világosak a törvények, volt a kérdés. Válasz. Amikor azt mondtam, hogy nem tudom, akkor ez tényleg azt jelenti, hogy nem tudom. Nem tudom, hogy a kbl t belevonták-e ebbe a munkába, és hogy mennyiben járult hozzá ehhez a munkához. Ugyanakkor, még hogyha hozzá is járultunk ehhez a munkához, és ez a jogszabályban is tükröződött, akkor Nyilván nem csak egyetlen ilyen hozzájárulás volt. De a KBA biztos vagyok benne, hogy a múltban kifejtette a véleményét, de erről nincsen pontos információm. Kérdés. Ugyanakkor sürgésen tisztáznunk kell, hogy ki, ki hibáztatható a jogszabály hiányosságai miatt hiszen ők is a, panaszt tettek a szövetségi kormánynál ezzel kapcsolatban. Ezek a tudni kellene, hogy ezek a bizonyos eszközök, amelyek kiköszöbölik az, ellen, az ellenőrzés során, tehát hatástalanítják az ellenőrzést, akkor tudnunk kellene, hogy mikor használják, eh, eh, használták ezeket a szerkezeteket, és mely, milyen stratégiákat tekintenek törvényesnek manapság, és miért. Válasz. Nos, ezek a hatástalanító berendezések, és itt meg kell jegyeznem, hogy 2015. Eh, szeptember előtt nem ismertük ezt a fogalmat, tehát hogy hatástalanító berendezés, közben több dolog világosá vált számomra. Tehát hogy hol lehet használni ezeket a hatástalanító berendezéseket, és hogy lehet ezeket beépíteni a szoftverbe, és hogyan határozza ez meg a motor működését különböző helyeken. Tehát olyan sok lehetőség van, hogy igazából nem is tudom őket felsorolni. Nyilvánvalóan segítene, hogyha a típusjóvágy a hatóság tudná, hogy a fizikai, kémiai környezete ezeknek a jogtalan, hatástalan berendezéseknek mi, és akkor lehetne célzó vizsgálatok hogyha az ember ismerné ezeknek a hátterét. Tehát tulajdonképpen nem tudom, hogy mit is keresek. Problémát jelent számomra, hogy mivel olyan rengeteg szoftver létezik, igazából nehéz megtalálni, hogy mit keres az ember. Köszönöm szépen. Ez volt az utolsó kérdés. Nagyon szépen köszönjük és bocsánatot kérünk Sulte úrtól, hogy nekik kevesebb időt tudtunk biztosítani, de nagyon érdekesek voltak a városok. Lesznek majd nyilván, lehet, hogy különböző kérdéseket kaptak, de nyilvánvalóan további írásos kérdések majd jöhetnek a meghallgatás eredményeként. A határidő október 17. Nagyon szépen köszönjük! Mr. Lord. <laughs> Okay, colleagues, um... Kedves kollégák, folytassuk a munkánkat. Most következik a mai ülés második része. Lís úr ül mellettem, remélem, hogy jól ejtettem ki a nevét, tehát Claude Lís úr, aki a Nemzeti Tanúsítási és Típusjóváhagyási Ügynökség igazgatója Luxemburgban. Nem tudtam ellátogatni azon a reggelen, amikor önnel találkoztunk. Voltak nagyon érdekes kérdések, én azt is hallottam, de most először megadom önnek a szót, mielőtt még a kollégáknak a kérdezés lehetőségét átadnám, hogy a bevezetőjét megtartsa. Köszönöm szépen, elnök asszony, és megköszönöm mindenkinek ezt a meghívást. Először is Ugye két héttel ezelőtt volt ez a luxemburgi látogatás, hogy önök ellátogattak hozzánk Luxemburgba, és azt hiszem néhány kérdésre már választ kaptak, ha jól feltételezem. Úgyhogy én röviden bemutatnám egy picit a luxemburgi um, tanúsítási és típusjóváhagyási hatóságot, és válaszolnék olyan kérdésekre, hogy miért Luxemburg, miért ez a kisország, hogy lehet az, hogy egy ilyen kisországban fajta tevékenység zajlik, és így tovább. Én úgy gondoltam, hogy ezt a legjobban egy kis diával, előadással tudom bemutatni. Hát először is, hogyha megnézzük, hogy Luxemburg hol található, néhány, évvel, néhány száz évvel ezelőtt abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy az acél gyártás Európában úgy fejlődött, hogy ennek Luxemburg volt a központja, és még a mai napig is az a helyzet, hogy az ArcelorMittal az egyik legnagyobb acélgyár a világon, amely ugye nálunk van, és ez azt jelentette, hogy Luxemburg köré települtek az autógyárak is, nem csak európaiak. Tehát például a Ford, a General Motors szintén ide települt, és persze a beszállítók is, a Delfa, a Goodyear és mások, amelyek szintén itt telepettek meg Luxemburgban, a General Motors és a Ford gyakorlatilag egyfajta háromszögben telepettek le az acélgyár körül, és ahogy gondolom, hogy tudják, hogy a e, lapos acél, acél 80%-a még mindig ebből a régióból származik, tehát amit a gépjárműgyártásban felhasználnak. Franciaországban is van egy kis gyártás, de a 80%-a mondom a, a gépjárműgyártásban innen származik. Tehát látható, hogy a történelemben komoly ipari fejlődés volt itt, ebben a régióban, Luxemburgban megvolt az az előnyünk is, ugye, hogy több nyelven tudtunk teljesíteni, franciául, németül, ez Belgiumnak is megfelelt, tehát ezeket az, a szektorokat el tudtuk látni, nem voltak nyelvi problémák. Semleges volt a megközelítésünk, tehát még amerikai cégek is megtelepettek nálunk. Mivel ugye kis ország vagyunk, ez nagyon hamar világos volt, hogy gazdaságilag egyedül nem tudnánk megállni a lábunkon, nem tudnánk túlélni, és az európai közösség egyik alapító tagjává is váltunk. Nagyon támogattuk ezt az európai gondolatot már a legelejétől kezdve. Az SNC hát 35 évvel ezelőtt hozták létre, tulajdonképpen miután a gépjárműgyártók beszállítói letelepettek Luxemburgban, ugye világossá vált, hogy a minisztériumok a, a közigazgatásnak is reagálnia kell, tehát típusjóváhagyásra van szükség. És akkoriban leginkább a Goodyear gépjár, gépjármű abroncs gyártók érte ezt, voltak európai, ázsiai, afrikai um, fejlesztési központjai, központok Luxemburgban. Tehát szükség volt um, erre a tevékenységre, a típus, tevékenységre, a típus jóváhagyásra. Ez egy rövid áttekintése a típus jóváhagyásnak. De tulajdonképpen a típus jóváhagyás az 200 különböző rendeletet, irányelvet foglal magába, amelyeknek mind meg kell felelni. Mindez egyben tulajdonképpen megjelenik egy gépjármű típus jóváhagyásában. Tehát ez, ez a, az a feladat, amit mi általánosságban végzünk, amit ellátunk. Van egy fontos dolog, amit mindig ki kell emelni, hogy nem csak Brüsszelben zajlanak ezek az eszmecserék, hanem vannak európai irányelvek, európai követelmények, amelyeket nyilván itt Brüsszelben dolgoznak ki a jogalkotók, de az UNACH platform is létezik, tehát vannak az egész világra vonatkozó szabályok, amelyeket be kell tartani. Tehát nagyon óvatosaknak kell lennünk, mert amit itt Brüsszelben jogszabályként elfogadnak, annak meg kell felelnie a nemzetközi szintnek is, tehát az, az ö, nemzetközi ö, típus jóváhagyási szabályoknak is, mert egyébként komoly gondba kerülnénk. Hiszen az Európán kívüli uh, ipar be, behozhatná a járműveit Európába úgy, hogy a nemzetközi rendeleteknek felelnek csak meg ezek a gépjárművek, és az európaiaknak nem. Tehát nagyon óvatosan kell mindig eljárni, az UNHCR szabályoknak is meg kell felelni. Több mint 20 éve most már foglalkozunk a szakpolitikával is. Ez azt jelenti, hogy több mint 20 évvel ezelőtt döntöttük el azt, hogy akkreditációt fogunk kérni. Ugyanis 20 évvel ezelőtt nem volt akkreditációs testület, nem létezett, és Franciaországban a kofráktól ö, kértük ezt. És aztán, amikor megjelent ez a kötelezettség, hogy minden egyes országnak saját akkreditációs testülettel kell rendelkezni, akkor megteremtettük ezt Luxemburgban is, és az európai irányelv alapján létrehozták a nemzeti akkreditációs testületet. De ugye megint felmerül a kérdés, ugye, hogy miért Luxemburg? Azért, ahogy mondtam korábban, Luxemburg elég semleges. Tehát, hogyha ide jön egy német cég, és típus jóváhagyási kérelmet nyújt be, Luxemburgba, hát ez talán természetesebb, mint Franciaországba fordulnia ennek a német cégnek, ahol úgy érzik, hogy a versenytársak túl közel vannak hozzájuk. Luxemburg mindig is ez a fajta semleges terület volt, európai cégek esetében, vagy szomszédos cégek esetében is, tehát nagyon rugalmasak vagyunk, nyelvileg is, ahogy már említettem mindannyian beszélünk németül, franciául, angolul, a luxemburgi mellett természetesen, de hát ha luxemburgiul beszélünk, akkor ugye senki nem érti, ezért kénytelenek vagyunk idegen nyelveket tanulni, és ez egy olyan közigazgatási és adminisztratív rugalmasság, amivel mindig rendelkeztünk. Történelmileg visszatekintve 30 évvel ezelőtt be lehetett nyújtani egy típus jóváhagyási kérelmet mondjuk Németországban németül, Franciaországban franciául, és mi pedig franciául, németül és angolul is befogadtuk az ilyen típus jóváhagyási kérelmeket. Ez azt jelenti, hogy a műszaki szolgálatok, az ipar nem volt kénytelen minden alkalommal fordításokat készítetni azért, hogy egy ilyen kérelmet benyújtson, és így könnyebb volt velünk együttműködni. De van még egy dolog, amivel nem mindenki érte egyet. Tulajdonképpen itt két különböző filozófia létezik. Nincsen saját belső műszaki szolgálatunk, laboratóriumunk az SNCH-ban. Egy labor fenntartása igen költséges. Hogyha nagy teljesítményű infrastruktúra működik valahol, akkor azt rentábilissá kell tenni, állandóan újítani kell az infrastruktúrát, frissíteni, karbantartani, és ez is nagyon költséges. A luxemburgi választás az az volt, hogy hát akkor a teszteket végrehajtókra bízzuk a befektetéseket, tehát azok, akik nem csak gépjármű tesztelésével foglalkoznak, hanem más tesztekkel is, és mi pedig a felügyeletre, a felülvizsgálatra összpontosítottunk. Persze most már mást is lehet mondani. Valaki azt mondja, hogy hát hogy lehet kompetens egy hatóság, ha nincsen saját laborja, de persze azt is lehet mondani, hogy ha van laborja, akkor hogy lehet valaki semleges, hogyha valamilyen segítséggel tudja csak rentábilissá tenni ezt a labort. Tehát a lényeg az, hogy választani kell a kettő közül valahogy, hogy valaki vagy tartja a laborját, vagy pedig a felügyeletre figyel oda. Tehát az, hogy nincs labor, azt kompenzálja az állandó folyamatos képzés, és a felügyelet, ugye az akkreditációs testület működése, a kollégák kompetenciáját évente ellenőrzik, folyamatosan ellenőrzik az új rendeleteket, irányelveket, és ennek fényében a hatóságok kompetenciáját, Belgium, Németország, Svájc, Franciaország és más országok is küldenek hozzánk kollégákat, akik ellenőrzik a hatásköröket, a működésünket. Ezek itt a különböző akkreditációk, amelyeket lehet látni. Három műszaki szolgáltatást is biztosítunk, és egyébként az egyik oka annak, hogy hogy még mindig így működünk. Az első, az egyik, az a legnagyobb, a, a TÜV Rheinland Luxemburg GmbH. Nyilván ugye több munkát is végez. A Lux Control szintén egy luxemburgi műszaki szolgálat, amely 56%-ban a Rheinland tulajdona, és az ATL egy harmadik szolgáltatás nyújtó, amelynek fő részvényese a GTU, az szintén egy német partner. A típus jóváhagyási... Nincs több időm? Ajaj, akkor nem tudok a típus jóváhagyásról beszélni. De még egy pici időt adunk. Akkor nagyon röviden, ugye kaptunk megjegyzéseket azzal kapcsolatban is, hogy Luxemburg miért folytat ilyen sok tevékenységet a kibocsátási területen. Hát gyakorlatilag ez nem igaz, ezt mondom önöknek, gyakorlatilag nincsen itt semmi a kibocsátásokkal kapcsolatban. Hogyha megnézik a számadatokat, akkor a típus jóváhagyások maximuma 91 volt, nem, bocsánat, 118 volt ez 2010-ben. És ezt összevethetjük mondjuk a 7-8 ezer típus jóváhagyással, hát akkor láthatjuk, hogy ez tényleg nagyon kicsi mennyiségre nézve, tehát ez nem a mi szakterületünk. Másfelől viszont ugye azt mondani, hogy hát Luxemburgban mennyi minden zajlik, persze, a Luxemburg méretéhez képest sok minden zajlik itt, sok fajta tevékenységet végzünk, de hát a típusjóváhagyási hatóságok, mint Németországban, Franciaországban, Hollandiában, vagy bárhol máshol, sokkal többet dolgoznak, sokkal több szolgáltatást nyújtanak. A azt tudom mondani, hogy, ne, tehát, hogy nem, nem igaz az, hogy ö, rengeteg munkát végeznénk a ö, kibocsátás területén. A műszaki szolgáltatások felügyeletét igyekszünk megvalósítani, az akkreditációt, az egész világon elismert auditokat, és így tovább, tehát ezzel garantáljuk mindezt. Remélem, hogy a bevezetőnek ez megfelelő volt. Köszönöm. Először az előadók következnek. Zába úr nincs itt, tehát Gebrándi úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretettel üdvözlök Lís úr. Három hete voltam Luxemburgban. Köszönjük, hogy újra eljött. Az első kérdésem a vizsgálatok teljes számáról, vagy tanúsítások teljes számáról szól. Önök mennyit teljesítenek? Most láttuk azokat a ö, diákat, a, amely azt mutatja, hogy a, az SNC 2015-ös teljes típus jóváhagyása 870 ezer, 8736 volt. Ez hány ember végzi évente? Köszönöm a kérdést. Igen, lehet, hogy soknak tűnik, de a típus jóváhagyások száma semmit sem jelent igazából. Például lehet a kerekeknek a típus jóváhagyása a 8750-ből eh, eh, csak a köpenyek voltak, tehát a kerékköpenyek voltak. Eh, ezeket nagyon gyorsan lehet bevizsgálni. És azt hiszem, hogy a holland kollégám is megerősítheti ezt. Tehát nem lehet következtetést levonni az elvégzett munka számát illetően. 8-10 mérnök csak a vizsgálati jelentéseket állítja össze. Ez, ezzel nem is számolom az administratív személyzetet. Tehát az SNCH-nak a szintjén van ez. És a műszaki szolgálattal szorosan együttműködünk, és velük együtt 150 szakért kettő foglalkozik kizárólagosan ezen kérdés. Rendben, de végül is az önök szolgálata, szervezete felel jogilag a jóváhagyásokról. Tehát amikor 8746 jóváhagyásról beszélünk 2015-ben, és hogyha ezt meg felosztjuk a munkanapokkor, akkor ez azt jelenti, hogy naponta 37 jóváhagyást tesznek, és hogyha 8-10 ember foglalkozik e- ezzel, akkor az 45 jóváhagyás jelent mindegyik mérnök számára. Feltételezem, hogy napi 7-8 órát dolgoznak lehet, hogy a kerekek, a köpenyek, a gumiköpenyek könnyűek, de hát sok más dolog az nagyon bonyolult. Hiszen minden műszaki szakembertől azt halljuk, hogy ezek a vizsgálatok annyira bonyolultak. Tehát akkor átlagban hogyan tudják az önök emberei tudnak az önök emberei mindegyik jóváhagyásra két órát tölteni? Válasz. A típus jóváhagyások közül vannak olyanok, amelyekre három-négy napra van. De olyan, vannak olyan szerkezetek is, amelyekre negyed óra kell csak. Tehát átlagban három és fél órát töltünk egy jóváhagyással. Ez egy jó átlag, és ezt megerősítette nem csak az akkreditációs szervezet, hanem más független auditor is, akik pontosan erre koncentráltak. Ez az átlag, kérdés, ez az átlag ugyanaz, mint a versenytársaiké a többi tagállamban? Válasz nem, nem, de igen, az általam ismert hatóságok, és ugyanezzel az átlaggal dolgoznak. De mégiscsak ez azért elég komoly munka, kevés emberre jut ennyi munka. Ez elvezet a korábban feltett kérdésemhez, hogy úgy tűnik, hogy a típus jóváhagyó hatóságok csak az új európai menetciklus tesztekre koncentrálnak. Tehát automatikusan jóvá hagyják ezeket. A jogszabály szerint ugyanakkor vannak még nagyon, van még nagyon sok dolog, amit meg kell vizsgálni, mint például a normális használat. Jó, ezt nem határozták meg pontosan, mégis. De akkor aztán a, ezeknek a hatástalanító eszközöknek a használata is Ezeknek a jellemzője az, hogy egy NEDC teszt során ezek nem látszanak. Tehát, hogyha összehasonlítják az önök jogi kötelezettségeivel, akkor ezt más módon kell megvizsgálni. Ön ezzel a jogi kötelezettséggel hogyan bonyolulnak? Tehát hogyan vizsgálják, hogy a gépjárműgyártók megpróbálnak-e csalni? Értem, hogy mit akar mondani, és helyesen látja, hogy mit kellene megcélozni. De itt harmonizált területről van szó. Hogyha megvizsgáljuk a keret irányelvet, akkor azt a meghatározást találjuk, hogy hogyan engedélyezik a munkánkat. Hiszen ebben az áll, hogy a típus jóváhagyást annak alapján adják ki, hogy milyen vizsgálatot végeztek. A pontos módja a tesztvizsgálatnak a, az egyes különböző más rendeletekben és irányelvekben van benne. Természetesen van olyan követelmény, hogy ezek a hatástalanító berendezéseket tiltják, van néhány kivétel. De nincsen ezek számára kifejlesztett vizsgálat. 2008 óta kellene, hogy legyen eh, ilyen. Az irányelv utolsó szakaszában megfogalmazzák azt a kérést, hogy 2008-ban eh, fel kellene állítani egy olyan vizsgálati eh, folyamatot, amely ellenőrizheti ezeket a hatástalanító berendezéseket. nem a hatóságnak, a képviselőjének kell ezt elvégezni, hanem egy mérnöknek. Az én véleményem az, hogy nagyon nehéz szoftvereket elemezni. A Genfi munkacsoportban és Brüsszelben is azt hallottuk, hogy csak akkor vállalhatjuk a felelősségeket egy bizonyos vizsgálatokért, hogyha el tudjuk őket végezni. Hogyha nem tudjuk, hogy hogyan lehet szabályozni, akkor a gyártónak száz biztos, biztosnak kell lenni ebben a módszerben, mert felelősséget kell vállalnia érte. Hogyha nincsen olyan teszt, amely ezeket a hatástalanító berendezéseket vizsgálja, akkor ez a gyártónak a százszázalékos felelőssége, és hogyha valami olyat tesz a gyártó, amelyet nem engedi a, a, a szabály, akkor ez illegális. Pont. Ennyi. Most pedig a frakcióknak a koordinátoraik következnek. Köszönöm szépen. A típus jóvahatás világában vannak, van verseny a különböző hatóságok között? annyira, mint amennyire az orvosoknál. <laughs> Tehát, hogyha náluk lehet versenyről beszélni, akkor itt is. Most másként fogalmazom meg. E, akkor minél több típus jóváhagyást végeznek, annál több e, e, pénzt nyernek. Hát ugyanez vonatkozik az orvosokra, de én a, önökről kérdeztem fel a kérdést. Természetesen. Ki fizet? Kérdés. Ki fizet? Tehát a gyártó Végül is igen. Tehát akkor Luxemburgba akarják vonzani a gyártókat, mert akkor négy óránként ugye pénzt csinálnak. Válasz? Jó, persze nincsen marketing tevékenység, de hogyha elvégzik ezt a munkát, akkor ők fizetnek. Igen, mi elvégezzük a munkát, mi, ők fizetnek mivel csak öt percem van, be kell szakítanom. Ez akkor világos. Köszönöm a választ. A következő kérdésem. Hogy történik ez az eljárás? Jó, vannak mérnökeik, akik megmérik, amit mások csináltak. A gyártó önökhöz fordul, és akkor önök azt mondják, hogy ezt a munkát ennek a laboratóriumnak adjuk, a másikat ennek, tehát a alvállalkozóknak, vagy pedig a gyártó már kész laboratóriumi eredményekkel jön önökhöz, és önök aláírják ezeket a dokumentumokat. Attól függ, tehát hogy működik ez, attól függ. E, tehát minden nap új iparágak alakulnak ki, tehát vannak olyan gyártók, akik eh, az NCSH-hoz eh, típusjóváhagyással fordulnak, azok már évek óta eh, velünk dolgoznak. Hogyha ezt a helyzet, akkor már tudják, hogy milyen műszaki szágalattal dolgozunk, stb. Tehát ez egy automatikus folyamat először is benyújtják a jóváhagyási kérelmet, és a garanciát biztosítják, hogy ezt a típus jóvágyásért nem folyamodtak máshova, tehát egy alkatrészért vagy másért, és akkor a, következik a vizsgálat, és először a teszt vizsgálati tárgy jóváhagyását, hogyha megerősítették, akkor elemezzük a jelentést. Bocsánat, nem értettem. Tehát melyik van előbb, a csirke vagy a tojás? Először a gyártó jön, és ön kijelöl egy laboratóriumot, ahol elvégzik a vizsgálatot, vagy pedig egy kész laboratórium tesztet nyújtanak önnek, önnek és önöknek kell jóváhagyni. Három technikai műszaki szolgálatunk van. Ha valaki folyamodik Luxemburgban, akkor ezt a három szolgálatot választhatja. Kérdés, tehát akkor a gyártó választja ki a műszaki szolgálatot, és nem önök? Igen és nem. Néha mi nem értünk együtt egyet a technikai szolgálat kijelölésével, és másikat választunk kérdés, akkor ki finanszírozza a technikai szolgálatot, önök vagy pedig a gyártó? Itt nálunk van egy rendszer, tehát a, a gyártót kell vizsgálni, tehát önök eljönnek önökhöz egy vizsgálat eredménye, és akkor azt mondják, hogy hagyják jóvá ezeket. Tehát igazából önök akkor a laborhoz mennek, tehát nem az államtól jön a pénz, vagy az Európai Uniótól, hanem a gyártótól. Tehát tulajdonképpen az önök pénzügyi függetlensége nem létezik. Helyes ez így? Nem, ez így helytelen. Látom, hogy hogyan akarja ön bemutatni, de ez azért nem igaz teljes a pénzügyi függetlenségünk. Tehát mi nem függünk egyiket. A kérdés, a költségvetésüknek hány százaléka jön a gyártóktól és a luxemburgi nagyhercegségtől? <laughs> Tehát ki fizeti az önök bérét? I think if you deliver... Nyilvánvalóan, aki a szolgáltatást kapja, az fizet érte. Mert különben, hogyha a nagyhercegség fizetné ezt a szolgálatot, akkor ez az iparnak illegális támogatását jelentené. Kérdés. De másként is lehetne ezt nézni. Európában igazából egy gyártó által ellenőrzött helyzet van. Tehát nincsenek olyan hatóságok, amelyek ellenőrzik a gyártót. Tehát ahogy én látom, e, e, ettől függenek az eredmények. Tehát akkor a kibocsátások nem azok, amiknek kellene lenni de elfogyott az agyam. Talán a megoldás itt van. E, a jövőben világos lesz. A jóváhagyó hatóság auditálja a pénzügyi kapcsolatot is. Ez e, a jó irányba mutató első lépés, mert hogyha a típus jóváhagyás, jóváhagyó hatóságokat e, a, másként kezelnék, akkor ezeket felügyelni kellene. Tehát, hogyha vannak olyan technikai szolgálatok, amelyek egy vagy két millióért ajánlják a szolgálatukat, akkor az valószínűleg azért van, mert másképp tesztelnek. Mit típus jóváhagyó szervezetként egyetérthetünk ezzel, vagy nem? Tehát, hogyha a típusjóvágyó hatóságok felügyelhetik ezeket a pénzügyi kérdéseket, akkor ez egy jó lépés a jövő életön. Franciául fogok beszélni, hiszen ön érti ezt a nyelvet. A kollégám gondolatát folytatom. A jelenlegi rendszer európai szinten elég erseny, versenyt hoz létre a, a típus szolgálatok között és a, a között. A Luxemburgi Vizsgálói Bizottság jelezte, hogy vannak olyan gépjárműgyártók, akik visszavonták a luxemburgi eh, hatósággal való szerződéseket, hogy Írországba menjenek. Ön ezt tudja? Igen. Igen, ez az eset megtörtént, mert máshol talál semlegességet. Kérdés, ez mit jelent, hiszen a szabályok ugyanazok? A, a szabványok ugyanazok, tehát másként kezelik rugalmasabban a, a tanúsítás kiadását azért, hogy a saját kosarában, tehát a, a ügyfelei között megőrizhesse ezeket a gyártókat? Nem tudok pontosan válaszolni erre. A mi első feladatunk az, hogy a mi munkánk minőségére ügyeljünk. Hogyha más hatóságoknak mások a választásai, akkor nem nekünk kell ezt megítélni. De minden esetre azt hiszem, hogy Luxemburg már 20 éve a minőséget helyezte előtérbe, előtérbe hogy validálja a, ezt a folyamatot. És a típus jóváhagyó hatóságok a keret irányelv keret szintjén is kell, hogy a követelményeiket ismertetjük. Ugyanis jelenleg nincsenek pontos követelmények. Tehát nyilvánvalóan kell egy olyan típus jóvahagyó, aki tanúsítja. És a tanúsítás területén vannak igenis szabályok, például az 1756-as szabvány, vagy a 7006-os a menedzsment szintjén, ahol a, vezetési rendszereket tanúsítják. Itt a mi típus jóváhagyásunk 1970 óta létezik. Tehát nyilvánvalóan mindegyik eh, rendszernek eh, szolgálatnak javasolni kell, és a típusjóváhagyás rendszere eh, valóban egy kicsi elavult kérdés. Tehát akkor ez a típusjóváhagyási rendszer vannak, van nagyon sok olyan gépjármű, ahol eh, elutasították a jó vhg vagy pedig az, az, eh, állam, az általános szabály az, hogy eh, általában jóváhagyják. Tudna példát hozni olyanokra, amikor nem adták meg a jó VHG-sokat, akkor mi történik a gyártóval? Új autókat hoz, vagy pedig átáll másik jóváhagyás, típus jóváhagyó szolgálathoz hát egy autónak a fejlesztése az több éves és nagyon drága folyamat. Azok a gyártók, akik nem ismerik a, a típusjóváhagyás folyamatát, és hogy milyen eredményeket hoz, mielőtt benyújtaná a kérelmet, az már problémával áll szemben. Tehát nyilvánvalóan felfoghatatlan, elképzelhetetlen, hogy egy nagy léptékű gyártó ilyen hibát elkövetne. Vannak olyan kisgyártók, akik az első prototípusok kérelmét nyújtották be, akiket visszautasítottunk nekünk van jogunk, hogy visszausítsunk egy gépjárműt, hogyha környezetvédelmi biztonság megsértéséről van szó. Hogyha minden teszt pozitív, akkor a biztonsági szempontból lehet, hogy visszautasítottak bizonyos járműveket. Kérdés az európai olyan ügynökség, amely egy ernyő szervezet lenne minden ilyen típusú jóvágyó szervezetnek, és amely az összes szabványt tiszteletben tartaná, és a piac felügyeletét. Ez egy jó ötlet lenne? Ön szerint? Azt hiszem, hogy az ipar számára ez hátrány lenne. Tehát fennáll a kockázata annak, hogy itt eh, mi hátrányt kreálunk az iparnak. Ha a, ható, a típusjóváhagyó hatóságok szintjén ugyanolyan követelményeket és ugyanolyan munkaminőséget akarunk biztosítani, akkor jobban dolgoznánk, és hatékonyabban, mint hogyha központosítanák ezeket a nem, én arról beszéltem, hogy szabályozásról van szó, tehát ne lehessenek olyan hiányosságok, amelyek a típusjobbvágya szervezetek között versenyt terve, teremtenek. Azt hiszem, hogy a jóváhagyó, típus jóváhagyó szervezetek szintén a versenyt nem jól fogják föl. Például ma délelőtt a KBE, és ma délután az RDV-vel kapcsolatban látni fogják, hogy tiszteljük egymást ez azt jelenti, hogy ugyanazt az etikai színvonalat képviseljük. Tehát nyilván inkább a newcomer, tehát az újonnan belépőkkel kapcsolatban kellene a követelményeket megfogalmazni, akik még most tanulják ezt a mesterséget. Azt hiszem, hogy a rendszer jól működik. Ugyanakkor beszélt a piacfelügyeletről is. Itt azt hiszem, hogy a bizottságnak a szerepe nem az, hogy egy központi felügyelő hatásság legyen a végrehajtás szintjén, hanem világosan meg kellene határozni egész Európa számára, hogy melyek a piacfelügyeletnek a felügy, feltételei, hogyan szervezik a piacfelügyeletet. Mert amíg nincsenek pontos szabályok, nyilvánvalóan lesznek eltérések észak, dél, kelet és nyugat között. Tehát ezen a szinten van szükség a harmonizációra, és ez az Európai Bizottság központi szerepe. Köszönjük. Gerbrandi úr. Gerbrandi úr. Nem. Igen, nem. Nincs gond. Deli asszony. Lés úr, először is szeretettel köszöntöm a szakbizottságunkban, franciául fogok önhez beszélni, köszönöm a, a dokumentumokat is, amelyeket itt bemutat, bemutatott nekünk. Én most visszatérnék az auditokra, ezt ugye nem befolyásolta a botrány, van Európában harmonizált fellépés. Mégis önök az SNCH szolgálat az E189-es motorra típus jóváhagyást adtak, de közben a gyártó a honlapján beismerte, hogy ezzel kapcsolatban ö, milyen rendelkezéseket alkalmazott. Ön a kérdőjében a hetes kérdésre adott válaszában kompetens és független hatóságként jellemzi magát. Karinsz, kérdés, Karinsz úr kérdésére is válaszolt. Hát láttuk, hogy van egy kis probléma azért a finanszírozása, az önök finanszírozásával kapcsolatban, de erre majd még később visszatérünk. Tehát ö, megengedte, hogy ezek a járművek Európában elterjedjenek, de nem érzik önök felelősnek magukat? És ez az első kérdésem. A második kérdésem pedig az, hogy nem gondoltak-e arra, hogy önök maguk vizsgálatot indítsanak az ODI eset ben. Ez még mindig az első kérdésemhez tartozik, és a második kérdésem az pedig az, hogy az érvénytelenítési rendelkezést most akkor megtiltja a törvény, az ODI beismerte, hogy ezt használta föl. Önök mire gondoltak? Nem, nem gondoltak arra esetre, esetleg, hogy a ö, típus jóváhagyással valamit ö, kezdjenek, amit az Odinak adtak? Parancsoljon. Köszönöm szépen, asszonyom. Tulajdonképpen ön három kérdést tett fel nekem, ha jól gondolom. Először is, igen, az igaz, hogy az Ódinak végrehajtottuk ezeket a típusjóváhagyási vizsgálatokat, de ebben nincs, nem szerepel a szoftver ellenőrzése, ez itt nem vonatkozik. A Volkswagen beismerte, hogy az Egyesült Államokban volt volt egy ilyen probléma, az Audi semmi ilyesmit nem említett, az Audi semmi ilyesmit nem említett, eh, az Audi cég tavaly szeptember 19-én derült erre először fény, és akkor azonnal ellenőrzést eh, folytattunk, vagy végeztünk. A jelenlegi gyártás, illetve a tavalyi eh, gyártást nem befolyásolta ez a defeat device, és a, ahogy mondom, a gyártás ellenőrzését azonnal elindítottuk, volt itt egy találkozó Brüsszelben, és még innen már Luxemburg, Luxemburgba azonnal ezt az utasítást küldtük. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogy van ö, megerősítés ezzel kapcsolatban, tehát, hogy van egy ilyen diffi device, akkor rögtön ö, ellenőrizni kell. Mi történik azokkal a ö, gépjárművekkel, amelyek már a piacon vannak? Tehát, hogyha valakinek van típus jóváhagyása, az a típus jóváhagyási ö, dokumentum az érvényes egészen addig, amíg ugye bekerül a, a piacra is felhasználják, de később aztán már ez nem egy jogi érvényű dokumentum, amelyet fel lehet használni a, a gyártási rendszerben, a, a bejegyzési rendszerben. Tehát ami fontos az az, hogy a aktuális gyártás az konform volt, azonnal végrehajtottuk az ellenőrzést, és gyorsan meg lett ennek az eredménye. Az Audi gyártását tehát mindez nem érintette, már 3-4 éve, 3 éve így van ez. Uh, uram, nagyon érdekes válaszokat ad a kérdésemre, úgyhogy itt folytatnám. Ön azt mondja, hogy az 5.1-es cikk a gyártókra vonatkozik, nem pedig a típusjóváhagyási hatóságokra. Azt is mondja, hogy normális körülmények között az eredmények nem, normális körülmények között miért eredmények nem felelnek meg a rendeletben, tehát akkor hamisak ezek a nyilatkozatok, ezek a típus jóhagyási engedélyek, ön, ön most ezt állítja? Nagyon egyszerű a kérdésem. Például a gyártók, mondjuk a dízel gyártók, ahogy ez az Európai Unióban ugye kiderült, voltak tesztek normál körülmények között, hogy ahogy hamis megfelelőségi tanúsítványokat bocsátanak ki? Ez az egyszerű kérdésem. És ez mondjuk nem adna elég okot arra önöknek, hogy önök, mint hatóság, típusjóváhagyási hatóság visszautasítsa ezeket a megfelelőségi nyilatkozatokat, hiszen ezek hazug nyilatkozatok, ezek hazugságot állítanak, tehát ezeket önöknek el kellene utasítani. Akkor a rendelkezés álló információk alapján ön most mit mond nekünk ma? Válasz. A megfelelőségi nyilatkozat az egy olyan nyilatkozat, egy olyan dokumentum, bocsánat, inkább egy kicsit még magyarázok előtte. Először is megszületik egy prototípus, tehát nem a végterméket hagyjuk jóvá, nem erre vonatkozóan adunk ki ilyen jóváhagyási dokumentumot, hanem a prototípust kapjuk meg. A gyártó a prototípusnak megfelelően elkészíti a gépjárművet, úgy természetesen, hogy az elkészített gépjármű megfelel az összes követelménynek, amelyet a típus jóváhagyási szabályban megfogalmaztak, és az összes egyéb szabályozási feltételnek. Tehát ez azt jelenti, hogy a gyártó hitelesíti, hogy a legyártott gépjármű megfelel a típusjóváhagyásnak és az összes többi egyéb szabálynak, amely a rendeletekben és irányelvekben szerepel. És ugye tudván, hogy a típus jóváhagyás a DeFi device-okra nem vonatkozik, mert ugye nem volt teszt ezzel kapcsolatban, ez egy igény a gyártó felé, tehát hogyha valaki DeFi device-szal gyártja le a gépjárművét, akkor amikor a megfelelőségi dokumentumot, nyilatkozatot megkapja, akkor nem bocsáthat ki olyan dokumentumot, amelyet nem kellett volna megkapnia. Köszönöm, Évi asszony! Köszönöm szépen, jó napot kívánok Lis úr, én Lis úr, a Volkswagen modellekkel kapcsolatban szerettem volna önt kérdezni. A Volkswagen azt mondta, hogy ezekben van ilyen defeat device. Az önök hatósága milyen modelleket ellenőrzött, és a 10.5-ös cikk értelmében, ami a 715-ös per 2007-es rendeletben szerepel. Ugye itt van egy olyan előírás, hogy vissza kell vonni a típus jóváhagyást, hogyha van hatástalanító, akkor hogyan reagáltak. Tehát megtették ki az ellenőrzést annak érdekében, hogy ellenőrizzék, hogy tiszteletben tartotta-e a gyártó az összes követelményt, ami a típus jóváhagyásban és a rendeletben szerepelt. Válasz. Nem értettem pontosan a kérdést az elején, nem tudtam jól követni, de ha jól értem, akkor az volt a kérdés, hogy hány gépjárművet ellenőriztünk, amelynek ugyanolyan motorja volt, mint a Volkswagen? Hát akkor mondhatom, hogy az Audi csoport is kapott típus jóváhagyást, ha jól értettem, és a kérdésének a második felét meg tudná ismételni? Elnézést kérek. Igen, mondja a kolléga. Tehát a kérdés, hogy milyen intézkedéseket hoztak, tehát az önök hatósága, annak tekintetében, hogy betartsák a 715 per 2007-es rendelet 10.5-ös cikkét. Itt ugye arról van szó, hogy a típus jóváhagyások, amelyek nem felelnek meg a szabályoknak, vissza kell, hogy vonódjanak, tehát ezeket vissza kell, hogy vonják. És a kérdésem legutolsó része, megismétlem, az volt, hogy volt-e információs vagy ellenőrző kampány annak érdekében, hogy működésben, hétköznapi használatban ellenőrizzék a gépjárműveket. Válasz. Igen. Hát szerintem itt van egy kis probléma, mert hogyha ma egy ö, gépjárművet ö, megvizsgálnak, akkor ö, újra megkapja a jóváhagyást, hiszen a hatástalanító működik. Tehát, hogyha van ilyen diffi device, van ilyen hatástalanító, akkor uh, újra, ha típusjóváhagyást kérnek, újra megkapják a, a típusjóváhagyást, uh, akkor is, hogyha a valóság eltér, és hát nyilvánvaló, hogy az ember nem nyilván vagy nem voltak vizsgálatok 2015 előtt a hatástalanítók esetében, de uram, akkor ő most azt mondja, hogy tudott arról, hogy voltak ilyen ilyen hatástalanító eszközök? Válasz, nem, nem. Nem voltunk ezzel kapcsolatban tájékozottak, nem kaptunk erről információt. Persze az igaz, hogy a laborat, ezt minden tudós tudja, hogy a laboratóriumi körülmények között lefolytatott vizsgálat, és aztán utána pedig a valóságban mért értékek között mindig van különbség. Tehát ha valaki ezt nem tudja, annak vissza kell adni a mérnöki diplomáját, mert ez egy evidencia hogy soha nem lesz ugyanaz a laboratóriumi eredmény, mint a valós életben mért eredmény. Hogyha ezt a témát ezzel akartunk volna foglalkozni, akkor már a rendeletnek vagy az irányelvnek is ezeket a konformitási tényezőket így kellett volna megfogalmazni. Nem én a feladat, nem nekem a feladatom az, hogy elbíráljam a rendeleteket vagy az irányelveket. A mi feladatunk az, hogy ezeket végrehajtsuk, nem vitatkozunk velük, hogyha nem tartjuk őket jónak, vagy megfelelőnek, a mi feladatunk a végrehajtás. Ki lehet fejezni egy igényt, mondjuk, a parlament kifejezheti az igényét arra vonatkozóan, hogy akkor egy új rendeletre lenne szükség, akkor a DG Climate következik, hogy egy ilyet megfogalmazzon, az új igényeket megfogalmazza, utána a DG Growth reagál, és megszületik a szöveg, és így tovább, de nem volt ö, ilyen. Jó, mondja a képviselőnő, értem a, az érvelését, akkor a következőt kérdezném. A 715 per 2007-es rendelet értelmében mi ennek a rendeletnek a végső célja? Tehát milyen termékek jelenjenek meg a piacon. Ezeknek a laboratóriumban miért eredményeket kell betartani, vagy sem. Ez a rendelet célja, hogy ezeket az értékeket tartsák be, vagy sem. Ön szerint mi? Hát nyilvánvalóan nem, hangzik a válasz. A hatástalanító eszközöknek a tiltása az nagyon világos és nagyon pontos. Gerbranadi úr. Elnézést, elnök asszony meglepett, míg még emészgettem a, az előző válaszokat, hogy felszólított az előbb. Engem elég meglep, hogy őszinte legyek az, amit mondott. Azt mondta, hogy addig, amíg nincs teszt a defeat device -ok felfedésére konkrétan, addig az autógyártó felelőssége az, hogy megfeleljen a jogszabályoknak. És önök nem találtak defeat device-t, mert hogy nincs is rá standard tesztjük. Hát ez egy úgy tűnik, hogy álomvilág azoknak, akik nem akarnak megfelelni a jogszabályoknak. Ezt követően meg azt mondta, hogy szeptember 19-én, 2015-ben miután kirobbant a botrány, ők azonnal megvizsgálták, hogy vajon az Audi gépkocsik, amelyeket típusjóváhagyással láttak el, ezeket vajon nem fertőzte meg a botrány. Nem tudom hány órán belül, de nagyon gyorsan úgy döntöttek, hogy nem, nincs ilyen veszély. No, ezt hogyan tesztelték? Hisz korábban azt mondták, erre nem dolgoztak ki teszteljárást. Azt akkor hogyan jutottak erre a következtetésre, hogy az audit nem érinti a probléma? Mert a rendszer más volt. A, az Audi Euro 6-os teljesítési, követelmény teljesítési rendszere más, mint az Euró 5-ös követelményeknek való megfelelés mikéntje. Ilyen értelemben biztosak lehetünk abban, hogy az IA 198-as probléma már nincs hatással a, a folyamatban levő gyártásra. Persze új probléma lehet, de ez ma sem garantálható, hogy új helyzet nem áll elő. Mi csináltunk ö, reális közötti kibocsátási teszteket, megnéztük annak eredményeit, és azok az eredmények teljesen kielégítőek voltak. Tehát a tényleges üzemi körülmények közötti tesztek, persze ezek nem, ezek sem garantálják abszolút a diffi device ö, mentességet, ám ez a tesztünk, ami rendelkezésünkre korábban ilyen nem volt, most biztonsági vizsgálatokra is végeztünk real driving emission teszteket, és ezek a, a, a tűrés határon belül voltak. Persze kérdés, hogy mi az, ami elfogadható, mi az, ami nem, ezt ugye nehéz felmérni. Fontos, hogy harmonizáljuk, világosan meghatározzuk, most a konformitási tényezők már rögzítettek, a jövőben is szeretnénk ezeket a konformitási tényezőket. Ám ha ma tesztelünk, most nem az autóról beszélek már, de hogyha konformitási tényezők négyes, ötös szinten vannak, elfogadhatóak? A nyolc elfogadható? Ez ugye spekuláció. De csak azt nézték, csak ezt, azokat, ezeket az Audi modelleket vizsgálták be újra, vagy minden olyan autót, amelyre önök kiadtak korábban típusú hagyást, hogy felfedjék, esetleg diffi device-okat alkalmaztak-e. Mert hogy más típusút alkalmaztak, mint amit a Volkswagen, tudjuk, hogy a Fiatnál volt ez a, ezek az időkihagyásos rendszerek, ismerjük a, az termális ablak, termoablak ö, jelenségét. Tehát szeptember 19 után mit, mit vizsgáltak még? A versenyképességi tanács októberi ülése után az a döntés született, hogy Németország ne hagyják a felelősséget az átfogó vizsgálat vonatkozásában, mivel nincs e, e területen több tevékenységünk, mi nem végeztünk több tesztet. De hogy mivel a francia iparért a francia kormány, a német iparért Németország felelős, tehát mi részünkről nem volt arra szükség, hogy saját teszteket folytas. De hát ön jogilag felelősek a típus ki, jó, vagyis önök adták ki, ez az önök feladata, ez az önök üzleti modellje. Nem azt jelenti, hogy önök már kvázi át szemet hunynak saját kötelezettségeik felett? Megkapták a pénzt, önék ki az üzlet, kiadják az engedélyt, és aztán ahogy, a pillanat, ahogy, ahogy elnézést, hogy mondom, hát ö, baj, baj, baj van, akkor önök mindegy visszalépnek a felelősségüktől? A Diffid Device vizsgálat nem volt része a típus jóváhagyásnak. Nem teszteltük, így nem is felelt ki rá az engedélyünk, vagy jóváhagyásunk. Minden más általános felelősségként hárul minden érintetre. Ezt pontosan meg kell határozni jövőben ezeket. Azt, Hát akkor körbe-körbe járunk, mondja Gerbrandi úr. Ez fontos. A típus jóváhagyási jogszabályalkotásra vonatkozó nagyon fontos információ. Niedermayer úr, köszönöm, és köszönöm, hogy, hogy segít bennünket megszervezni ezt a nagyon fontos és érdekes megbeszélést. Első kérdésem a német kollégáival beszéltünk az imént, ők azt mondták, hogy jó részt a Conformity of Production tanúsítványokra és a, a gyártó információra támaszkodnak a gépjármű bevizsgálásakor. Önök hogy látják? Önök vizsgálják a, a, a gépsort, a gyártá, gyártási folyamatot? Vagy viz, csak azt vizsgálják-e, vagy használt autókat is adott modellvizsgálatakor? És a gyártótól kérnek a csebe információt? a normális felhasználás definíciója, ahogy az, az ötös cikkben áll, a normális használat, az, amit nekünk be kell mutatni, nekünk kell kapnunk egy prototípust, egy olyan gépkocsi, amely normális használatra készült. Mi magát a normális használatot nem vizsgáljuk, nem verifikáljuk, miben áll az, nem vizsgáljuk hogy tényleg a normális használat, ez a gyártó kötelezettsége. Ő kell egy olyan prototípust adjon nekünk a bevizsgálásra, amely a normális használatba kerülő autó. De mi történik aztán, amikor legyártották az autót? Az autót a, gyártósorról frissen kapott autóval ö, validálják, hogy az információ helytálló-e? És aztán két év múlva, mondjuk 60 ezer kilométer után is megnézik az autót? mert ez is része a jogi követelményeknek, és valaki felelősség, felelős kell legyen érte. Hát akkor valaki a jövőben magára kell vegye ezt a felelősséget. Ma nincs leszabályozva ez a dolog, ma a piac felügyelet nincs meghatározva ilyen értelemben. Nem a típus jóváhagyási hatóság hivatalos feladatköre az, hogy piaci felügyeleti tevékenységet folytasson. A jövőben lehet ezt ráróni, igen. Aztán vissza kell térjek az aldebeli kollégám kérdésére. Ön azt mondta, hogy ön, ön többé-kevésbé biztos abban, hogy az új Audi rendben van, nem működik benne defeat device, ám az az Audi, az IA 898-as típus jóváhagyásról adott Audi motorra vonatkozóan nem biztos ebben. Így van ez? Jelenkező esetben valami jogi lépésre lesz szükség. A típus hagyás, ami az IA 189-es motorra vonatkozik, már nem, ezt már nem használja az Audi. Tehát jogi lépésekre akkor volt lenne szükség részünkről, ha meg mindig gyártanák ezt a motort. Ezeket az autókat eladták, már nem, nem ránk vonatkozik. De a típus hagyás legálisan vagy illegálisan szerezték be a hagyás beszedése legális volt. Mivel nem tudtunk diffi device-okról, vannak más követelmények is. Például nem lehet ólom tartalom, de nem tesztelik ezt külön, ez egy nyilatkozatra támaszkodik. A teljes gépjárműre vonatkozó típusú jóváhagyás csak azt erősíti meg, hogy a tesztek amelyeket elvégeztek, a, a, a, az előrányzott határértékeken belül értéket hoztak. De nem garantálja a teljes gépjárművet minden szetmintetben, meg azokat a költérméket sem, amelyeket nem teszteltek. Köszönöm szépen. Remélem, hogy a biztos úr majd hát nyílt füllel fordul majd az itt adott válaszokra. Dali asszony. Thank you, Chair, and thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök azt, hogy megköszönöm Lis úrnak, hogy eljött hozzánk. Sajnos nem csak ma délelőtt, hanem az az érzésem, hogy sok hatóság, nagyon sok ember tudta, hogy nem igazán vannak rendben a dolgok, de senki sem merett, merte kikezdeni, hogy mi is a baj, vagy elkezdeni, hogy mi van. Úgy tűnik, hogy önök a gyártók jogú személyiségében bíztak. Önök valaha is az évek során úgy érezte, hogy, hogy ezeket megkérdőjelezze? Tehát azokat az, a bizonyítékokat, amelyeket a gyártók biztosítottak? A típus jóváhagyás során minden vizsgálatot ellenőrzünk. Ha vannak kérdéseink, akkor feltesszük azokat. Nagyon sok vizsgálati jelentés vizsgálati jelentést küldünk a műszaki szolgálatnak, hogy további információt szolgáltassanak. Tehát a vizsgálati jelentéseket nem csak úgy elfogadjuk azonnal, hiszen a mi intézményeinkben ezeknek az elfogadása aktív folyamatot jelent. Nagyon sok kérdésünk van. Rendszerint feltesszük ezeket a kérdéseket, és további információt kérünk, vagy más vizsgálatokat. De hogyha jó, hát ezeknek a megkérdőjelezése más, mint hogy további információt kérnek. Hogyha valóban megkérdőjelezik, akkor az milyen, minek alapján? Ezek általában történnek? És milyen kérdésekben történik ez meg? először is a szakértőknek, hogyha van további kérdése, vagy garanciákat, további garanciákat kérnek, akkor ez a mindennapi munka része. Nem tudok most egy konkrét kérdést említeni itt, amely általában felmerül, hanem hogyha olyan autó kerül Eh, elő, amelyet normálisan kellene használni, és akkor úgy látjuk, hogy nem így használják, akkor nyilvánvalóan eh, magyarázatot kérünk erre. Tehát ezek olyan kérdések, eh, amelyeket a gyártók nagyon jól ismernek, hiszen nekik nagyon jól előkészített eljárásaik vannak. De a kis, a kis gyártókkal kapcsolatban fordul ez elő. Kérdés. De akkor önök azt készpénznek veszik azt, hogy bizonyos dolgokat például beszereltek. De például ezek a thermal window, amely bizonyos hőmérsékleten kikapcsolják a kibocsátás ellenőrzést, ezzel kapcsolatban úgy érezték, hogy hogy ezt a magasabb szinten lévő hatóságoknak jelenteni kellene? Ennek mi nem vagyunk tudatában. A hatos kérdésben ön azt mondta, hogy mindenki tudott erről. Pontosan azt írtette, hogy mindenki tudta, hogy ezeket a hőmérséklet ablakokat beszerelik. Ezek a kikapcsolók kifejezetten meghatározásra kerültek az irányelvben. Tehát ilyen módon ismerte ezeket mindenki, vagy volt tudatában. De ezeket nem elemeztük. Tehát akkor tulajdonképpen sosem jelezték ezt a kérdést. Tehát a nemzetközi tiszta szállítási hatóságoknak nem jelezték, tehát hogy a, például a gyártók félrevezet tehát ez félrevezetik ezen a gyártókat? Jó. Tehát akkor nem tudja a választ, ugye? Igen, nem tudom. Számunkra ez egy védelmi döntés volt. Tehát nem azért, hogy kikerüljék a követelményeket tehát hogy megvédjék inkább az autót, az autó berendezését. Schulze úr. Igen. Döbbenettel hallgatok, ülök itt. Más kérdésem is lenne, ám e- erre azért kitérnék most. Azt mondta az előbb, hogy mindenki tudta, hogy vannak hőmérsékleti ablakok, azaz leállító mechanizmusok. Német kollégája két órával ezelőtt azt mondta, hogy neki ez csak 2015. szeptemberétől lett ismeretes, és ő a, a, a vezetője a hivatalnak, a felügyeletnek. Nem döbbenti ez meg? Elnézést, hát benne van a szabályozásban, hogy defeat device-ok -ok nem engedélyezettek, ha csak nem a hőmérséklet biztonságot vagy a motorbiztonságot szolgálják. Ez benne van, a szabályozásban nagyon nem döbbenhet meg, tehát, tehát tehát ugyanakkor lehet, hogy jól értették azt, amit mondott, az meghökkentette őt, hogy ezeket az ablakokat úgymond arra használták, hogy a jogi követelményeket megkerüljék. Ez engem is meglepet, ez nincs rendben. De hogy van ilyen, úgymond negatív értelemben, az, hogy van ilyen, az nem megdöbbentő, az, hogy negatív értelemben így visszaéltek vele, szeptember óta tudjuk, az igen. És, de a szabályozás beszél ezekről tehát, ö, mérnökként, persze ez nyilvánvaló, hogy ez helyén való. Teljesen más kérdésem volna. Van egy kis értelmezési problémám. Tegnap hallgattuk az olasz kollégát, aki azt mondta, alapvetően ők a fiátot vizsgálják. Olaszország fiát. A németek ugye jó részt a német autóipart vizsgálgatják, nem csak a Volkswagen koncern termékét, hanem a BMW-t, a Mercedes. t Minden országban úgy tűnik, hogyha egy nagy gyártó ugye esetében van egy kötelezettség, hogy otthon vizsgáljon. Hogy lehet az, hogy Luxemburg, amely, amely ugye a jogszab, az európai jogszabályalkotás meghatározza, hogy minden ország ö, ö, megszervezheti az típusjóvagyási vizsgálatát. Luxemburg is megszervezheti persze, de hogy lehet, hogy egy olyan ország, mint Luxemburg éveken át Persze tudom, acélipar meg minden fontos, de hogy lehet, hogy Luxemburg ilyesmivel foglalkozik ilyen nagy mértékben? Pontosan a Goodyear-től jött az első megkeresés. Aztán később, mivel nagyon jó kapcsolatunk van a TÜV Rheinlandal, hát az, az acélipar révén már elnézést, tényleg van a TÜV Rheinlandal egy jó kapcsolatunk, és akkor a, a Rheinlandi TÜV szabványhivatal ö, adott megbízásokat Luxemburgnak. Mert Luxemburg közel van Kölnhöz, és folyamatos ipari együttműködésünk van régóta. És mint első a első gyártőként a Seatot szolgáltuk Spanyolországban, már korábban is. Tehát egyfajta történelmi fejlődés volt ez. Akkor még élek a második kérdés jogával. Korábban a prezentációban arról is beszélt, hogy most van szakértelmök három, ugye TÜV Rheinland, vagy két másik hivatallal is. Korábban több is volt, vagy mindig ezekkel? Mindig három, ezzel a hárommal. Hogyan választják ki most azt, hogy kivel működnek együtt? Akivel műszakilag leginkább illeszkedik, bizonyos komponensek vizsgálata van együttműködés, vagy van lehetőség arra is, hogy előzetes megbeszélést folytassanak az OEM-mel, arról, hogy ott pontosan mit vizsgálnak, tehát hogyan választják ki a hármat? Ugye, amikor mi választunk, akkor a legjobb illeszkedőt. Ez tehát három teljesen különböző műszaki szolgálat. A TÜV Rheinlandnak van egy világszerte érvényesülő hálózata, hogyha valaki piacra akar vinni egy terméket, amely többféle komponens épít össze a világ többféle részén gyártott egy kínai akut, egy, egy, egy amerikai futóművet, és itt tovább, akkor egy olyan világkoncern, mint a TÜV, nagyon alkalmas erre. Ha viszont valaki egy specifikus műszakilag rugalmas és specializált ö, ö, szolgáltat keres, akkor a DL lehet egy javasolt megoldás. Általában, általában úgy, úgy, van a, úgy áll a helyzet, hogy a gyártó már eleve tudja, hogy számára melyik a legkedvezőbb vagy legjobban illeszkedő műszaki szolgálat. Az interneten ott van a Genfi meg brüsszeli honlapon a, a, a szolgálat, a műszaki szolgálatok oldala listája, és ott elég könnyen meg lehet vizsgálni, hogy kinek melyik a jó a műszaki szolgálatok között van egyfajta verseny is a költségeket tekintetében? Tehát, hogy a gyártó ebben is nézelődik? Vagy mondjuk az OM már tudja a gyártó, hogy melyik szolgálat illeszkedik hozzá? Tehát csak műszaki kérdések alapján áll ez, vagy a költségi szerepet játszik a választásban, hogy kit választ ki? A három műszaki szolgálatunk között nincs pénzügyi eh, elem, itt a hozzáadott érték alapján lehet választani. Köszönöm, äh, Mrs. Kadenbach. Kadenbach asszony. Na, köszönöm az eddigi magyarázatokat és a írásos válaszokat. Az egyesre térnék ki. A műszaki szolgálatok nem cserélhetnek más-más hivatalos szervekkel, a gyártóval és a hatósággal eh, nem cserélhetnek információt. Úgy tűnik, hogy Európában van egy kis engedélyezési shopping a gyártók részéről. Kérdésem az, hogy milyen gyakran fordult elő, vagy előfordult-e, hogy a gyártó a jóváhagyási eljárást félbeszakította, mert úgy látta, hogy nem lesz pozitív eredménye. Második kérdésem, e jóváhagyási folyamatot az információcsere fényében hogyan lehet elképzelni, milyen összefüggésben folyik információcsere? Három kérdést fogalmazott meg. Az engedélyezési shopping, vagy jóváhagyási shopping kérdésben. Vannak gyártók, akik ezt megpróbálkoznak, ebben azt játszmában azonban nem veszünk részt. Ezt tudom mondani. A mi részünkről tudod csak beszámolni. Nálunk nem valósul meg engedélyezési shopping, ami részvételünkkel relatíve magas követelményeket Szabó meg, és ezeket tartjuk is. Persze, az, hogyha jön egy vállalat hozzánk, és egy, egy megbeszélést folytat, megismeri az eljárásokat, és aztán mégsem kér egy vizsgálatot tőlünk engedélyezésre, mert ez az eszmecsere nem tetszett neki, vagy valami nem volt ínyére. Hát az az ő joga, ő döntése, nem a, a gyártói az, hogy a tesztet félbeszakítják, és ezt a másik hatóságnál kockáztat, hogy ugyanazt az eredménye jut, anélkül, hogy megvárná hogy nem a negatív ítéletet. Nos, ez a, a típus jóváhagyási hatóságok közötti kommunikáció és erre vonatkozó értekezletek szolgálják ennek kiszűrését. Senki sem szeretne szerintem egy, egy ilyen engedélyt a portfóliában tudni. És hát, mint mondtam, egymás között tájékozódunk, tájékoztatjuk egymást. Hogy a gyártó, hogy valamit eltitkolt előlünk például, akkor utólag is visszavonhatjuk a, az engedélyt. Volt már ilyen eset, hogy kiadtunk egy típusjóvahagyást, és aztán egy, egy másik hatóság között velünk egy információt, amit nem kaptunk meg a gyártótól, vissza is vontuk. Tehát egyfajta informális eszmecsere ez inkább, vagy, vagy egy olyan eszmecsere, amely egyfajta eljárás keretei között folyik le, intézményesítettem. Ez egy rendszeres eszmecsere a hatóság között. Tehát, hogyha egy gépjármű engedélyt kapott, és aztán az eltesz adatbázisban azt tűnik fel, hogy hirtelen felbukkan az autó, amit, az a gépjármű, amit, amit ezzel elutasítottak, hát az egy megformális eljárás. Ilyenkor egymással egyeztetnek a hatóságok, megállapodnak abban, hogy miben lépnek föl, ellenőriznek, vagy aztán lehet, hogy persze módosították a típust, erre is rájöhetünk, vagy egy másik prototípus jött létre, és a másik hatóságnál egy, egy javított prototípus terjesztett be, majd ott bevizsgálásra. Ezt is, ez is lehet eredménye a vizsgálatnak. Karin Szúr. Thank you very much. Köszönöm szépen. 12 óra elmúlt, úgyhogy azt javaslom, hogy tekintsünk előre a jövőben. Azt már megállapítottuk, hogy komoly kockázata van itt az összeférhetetlenségnek, de mivel önök belefolytak ebbe elég mélyen, talán javaslatot is tehetnének arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne javítani a rendszert. Tehát mit lehetne tenni, vagy mit kellene tenni Európában, hogy megszüntessük ezeket a lehetséges összeférhetetlenségeket a, a pénzárablások miatt, tehát ami esetleg a rossz jelzést adhatja a közvélemény felé. Tehát az önvéleménye szerint mi az út előre a jelenlegi helyzetet látva? Azt hiszem, a világot nem lehet egy lépés alatt megváltoztatni. Több lépésre van szükség ehhez, hogy javítsuk a rendszert. Az első ilyen lépés az lenne, hogy a típusi valhagyási hatóságoknak a követelményeket világosan megfogalmazzuk, ezek már benne vannak egyébként a standardokban. Talán túl sok is lenne minden egyes hatóságot akreditálni, de mondjuk először jó lenne ezeket a követelményeket megfogalmazni, mondjuk akkor is, hogyha csak 5 vagy 6 év múlva tudja valaki jó a konformitást igazolni, de ha már meglennének ezek a követelmények, ez már egy első lépés lenne a típusjóváhagyási hatóságok akreditálására, jóváhagyására vonatkozóan. A második dolog pedig a piaci felügyelet. Mert nem létezik ez, mint világos követelmény. Tehát a piacfelügyeletet nagyon gyorsan, nagyon világosan meg kell fogalmazni, meg kell határozni, és azt is meg kellene fogalmazni, hogy milyen szabályok vonatkoznak a piacfelügyeletre. Tehát mit jelent ez? Minden ezredik bejegyzett gépjármű, vagy minden századik típus jóváhagyás, amit kiadnak? Én nem tudom, de na, világos szabályok kellene, hogy legyenek, amelyet minden ország ugyanolyan módon követ és betart. Ha a tagállamok kezébe tesszük ezt a szabadságot, hogy ők majd úgy értelmezik, ahogy akarják, akkor megint ugyanabban a helyzetbe fogunk kerülni, hogy értelmezési problémák lesznek a jövőben, és nem fog javulni a helyzet. A harmadik dolog pedig a következő. A típusjóváhagyó hatóságoknak felügyeletet kell gyakorolni a műszaki szolgálatok és a gyártók közötti pénzügyi kapcsolatra. Pontosan a, emiatt, mert nem, nem ö, lehet itt semmilyen illegális ö, cselekményt elkövetni, nem éri meg. 300 euró körül van egy típusjóváhagyás. jóváhagyás tehát inkább a műszaki szolgálatok szintjén lehet probléma, mert a műszaki vizsgálatok akár több millió euróba is kerülhetnek, és különbségek lehetnek a között, hogy valaki hogyan tesztel, hány ilyen tesztet, vizsgálatot hajt végre, hogyan jár el, és így tovább. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek a típusjóváhagyó hatóságok felügyelete alá kell, hogy tartozzanak. Tehát ez a három fő csapásirány, amit mi javasolnánk. If, if I'm given a, another... Hogyha még feltehetek egy kérdést. Úgy hogy látja, van-e e, e, valamilyen fajta európai rendszernek a bevezetésére, amely nem tagállami alapú, hanem egy nemzetek feletti e, rendszer lenne? Ami működőképes lenne. Azzal kezdeném, hogy a jelenlegi rendszer milyen. Évek óta, ugyanis ez a rendszer jól működött. Persze a tanúsítás nem segíti elő a, nem véd meg az illegális tevékenységekkel szemben. Ezért javítani kell a rendszeren. de talán a használatban lévő megfelelőségi vizsgálatok szintjén kellene ilyesminek lenni, mert ez nem döntésekhez vezet, hanem ahhoz, hogy a piacfelügyeletet jobban meg lehet szervezni. Tehát, hogyha ilyenfajta megfelelőségi vizsgálatot végeznek egész, az egészről, akkor jobban lehetne az európai piacfelügyeleti rendszert jobban meg lehetne határozni. Kérdés azt mondja, hogy évek óta jól működött a rendszer. Mi azt mondanánk itt, hogy, hogy tulajdonképpen évek óta nem vették észre, hogy ez a rendszer milyen levegőminőségi következményekkel jár, stb. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy megvilágosodtott több kérdését. 2016-ban az Európai Parlament szolgálatai egy tanulmányt készítettek a kibocsátás mérésekkel kapcsolatban, a gépjárműiparban, ennek a szabályozásával kapcsolatban. Épp ezért nem értjük, hogy hogy lehet akkor Luxemburgban, hogy lehet ilyen sok tanúsítás. A tanulmány okokat is felsorol, és önök, ön említette ebből néhányat, például gyorsabban reagálnak, hogy kevésbé igényes az auditálás, az eredményeknek a világosabb tétele gyengébb, és alacsonyabb áron dolgoznak. A két középsővel szeretnék foglalkozni, tehát hogy kevésbé igényesek az a vizsgálatok, és erő, gyengébben határázzák meg az eredményeket. Ez nem azt sugalná, hogy a, a vállalat tulajdonképpen szintén felelős, vagy legalábbis bűntárs azokban a problémákban, amelyek a gépjárműiparban felmerültek az Európai Unióban. Azt hiszem, hogyha követte az előzőekben elhangzottakat, akkor pontosan az ellenkezőjét mondtam én. Az információk szintjén azt tudom csak mondani, hogy a jelentést készítő személy a saját következtetéseire jutott Eh, a mi szemünkben eh, félrevezették. Eh, tulajdonképpen ő itt hamis állításokat fogalmazott meg. Eznek pont az ellenkezője az igaz. A minőség szintjén a 20 év óta létezik az akkreditációs rendszer, és mi vagyunk az egyetlen különös típus jóváhagyó szervezet, amely évek óta rendelkezik ezzel az akkreditációval. Tehát ezek a megjegyzések eléggé populista megjegyzések, és higgy el, hogy a kormány, a luxemburgi kormány valóban foglalkozott részletesen ezzel a kérdéssel, és eddig pozitívak voltak a következtetések. Tehát az akkreditáció és az ellenőrzések pont azt mutatják, hogy ennek az ellenkezője igaz. Sajnos ez pont ennek a, a jelentésnek a kárára szolgál ez. Egy komoly olvasó az ilyen megjegyzések után abba hagyná az olvasást. Eh, hiszen arra a következtetése jutna, hogy a jelentésnek a eh, többi része semmit sem ér. Ugyanakkor vannak komoly elemei is ennek a jelentésnek, épp ezért nagyon eh, sajnálom ezeket a bevezető szavakat. Azt hiszem, hogy a minőséget illetően a jelentés minőségét illetően, amit mondott, azt a, az a komoly megjegyzések, épp ezért a, a szakbizottságunknak ezt, ennek utána kellene járni. Biztosra vagyok benne, hogy az árakat illetően, mivel Luxemburg nem olcsó ország, hogyan lehetséges, hogy ezek az árak alacsonyabbak. Milyen árat fizettek a fogyasztók azért, hogy egy olyan versenyképes csomagot ajánlhassanak? Elnézést kérek, de mi egyáltalán nem vagyunk a legolcsóbbak. Az egyetlen célkitűzésünk az, hogy amit számlázunk, az fedje a díjainkat. És a díjaink magasak. Luxemburg egy kis ország, drága ott élni, és épp ezért a díjaink az egyik legmagasabbak a Európában. Tehát ezek a kijelentések egyszerűen nem helyesek abból indulok ki, hogy a jelenleg érvényes jogszabályok alapján áll és mozog, ugyanakkor megállapítható az, hogy a feladat körében csak egy bizonyos katalóguson belül vizsgálódik, és a gyártó tudja azt, hogy hol módosít, nem akarom manipulációnak nevezni, ezt maga módosíthatja. Ugyanakkor ez, ezek mindennek a a célja mindennek, a fáradásnak, hogy a környezetvédelmet javítsuk, környezetvédelmi politikai előlépést érjünk el azzal, hogy a kibocsátásokat csökkentjük Európában. Hogyha a kijelentésekből, ahogy kivesszük ezeket a módosításokat, amiket, nem, amiket akár manipulációnak is nevezhetünk, oda vezetnek, hogy az, amit a jogszabály eh, megcéloz, azaz, hogy az emissziók csökkenjenek, nem sikerül elérni hanem inkább az járul hozzá, hogy több millió ember Európában asztmában és más betegségben szenvedjen. Hogyha e mellék hatások tekintetében, ha azt gondolja, hogy hogyha egy valaki alkalmaz, mondjuk az világból, lehet-e valakinek olyan terápiát fölírni, amely ugye akkor hasznos, de mégis abszolút elutasítja? tavaly szeptember, tavaly szeptember óta tudatos számunkra, és világos célez, és minden arra törekszünk, hogy a jogszabály és az irányelv módosítását, javítását támogassuk, de nem ez a mi feladatunk. A jogszabályokat javítani kell, a szabályokat és irányelveket javítani kell, ugyanakkor ehhez még azt is hozzátenném, független attól, hogy hogy javítjuk ezeket, és persze javítani kell őket, de független attól, hogy hogyan javítja valaki őket, a, egy bűncselekmény szándékkal szemben nem elég csak a, jog, a követőnek vagy jogalkalmazónak lépnie, hanem itt felügyeleti szerveknek kell, és más szerveknek közbelépnie, ha van ilyen eset. Tehát a becstelen embereket nem lehet pusztán ezekkel az eszközökkel megakadályozni abban, hogy megtegyék, amit megtesznek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lís úr nagyon meglepett Kalimalőeli kollégámnak a adott válaszára kapcsolatban. Tehát az Audi nem valotta be ezeknek a hatástalanító berendezéseknek a használatát. Idézem, néhány kacsit felszereltek olyan szoftverrel, amely a nikrogén oxid kibocsátást ellenőrzi tehát ezzel bevallják a, ennek a hatását, a berendezésnek a, hata, a használatát. De végül aztán Audi azt mondja, hogy sem e, nem károsítja el sem a biztonságát, sem a működését az autónak. Ez azt jelenti, hogy ha a szoftver ezt nem befolyásolhatja, akkor e, akkor miért e, használják ezt? Tehát azt mondta, hogy az önök feladata az, hogy az új európai menetciklust kell vizsgálniuk, és ezen nem léphetnek túl, tehát ennél többet nem tehetnek. Az Euró 5 jogszabály azt mondja, hogy a tagállamoknak kötelessége biztos, hogy biztosítsák a törvénynek a végrehajtását, beleértve a tiltását ezeknek a hatástalantól berendezéseknek. Hogyha ön nem az a hat, önök nem az a hatóság, akik ezt biztosítják, akkor melyik hatóság tudja ezt biztosítani? nem egészen tudom követni a kérdését, amely az irányelve vagy rendelettel kapcsolatos. Tehát honnan származik ez a kötelezettség? Az Euró 5 rendeletben benne áll, hogy a tagállamoknak biztosítani kell, hogy a rendelet végrehajtása megtörténik, ebbe beleértendő a hatásrendszerű eszköznek a tiltása is mint a típus jóvágyott testület, a mi törekvésünket világosan meghatározzák. Tehát, hogy mit vizsgálhatunk. Ezek benne vannak a rendeletekben. A többi követelménnyel kapcsolatban nem tudok ö, ö, választ adni, hogy kinek kellene felelősséget vállalni ezért. Ez nem az én munkaterületem. Én a típusjavahagyásért vagyok felelős, és a típusjavahagyás során a követelmények, ha, kész, ha teljesítjük ezeket a követelményeket, és ez a jármű a vizsgálati padon is teljesíti ezt, akkor nem juthatunk arra a következtetésre, hogy van egy hatástalanító eszköz. Így valóban a rendeletben itt hiány van, tehát egy hézag van, ezért a piacfelügyeletnek világos követelményeket kellene teljesíteni, amelyek nem csak a típus jóváhagyásra vonatkoznak a használat alatti ellenőrzésekre is kellene, hogy vonatkozzon, és akkor a jövőben ezt a kérdést is meg lehetne oldani. A múltban ezt nem alakították ki, és nem tudok róla, hogy van-e olyan ország, amely erre figyelt volna korábban. Hát sajnálom, de később az ember mindig jobban tájékozott. Jó, a, a válaszok és a kérdések is arra mutatnak, hogy van nagy, van nagy, nagy probléma van a típusjóváhagyára kapcsolatban, nem csak a bizottságnál, hanem a a szervezeteknél is. Gondosan meghallgattam a válaszokat. Nos, mindenki éhes már és fáradt. Nagyon szépen köszönjük Lís úr, hogy néha nagyon nehéz kérdésekre válaszolt.